Uh, ladies and gentlemen, if you could uh, please take... Hölgyeim és uraim, megkérek mindenkit, hogy foglaljanak helyet, mert uh, elkezdjük a munkát. Az elnök úr kérésére én fogok a mai ülésen elnökölni, mert ő nem tud velünk lenni a mai napon. Több bejelentésem is van, amit az elnöki közlemények arat szeretnék elmondani. Először is, a, mielőtt a napi rend elfogadását kérem, uh, szeretném felhívni a figyelmüket a változtatásokra az időbeosztásunkban, és ezt szeretném elmondani. Először is a harmadik pontunk az unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntető jogi eszközökkel folytatott küzdelem. Ez most 11 órakor kezdődik majd, nem 9 órakor, ami ugye 8 perccel ezelőtt volt. Ezt akkor tehát rögtön észre is vették. A négyes napi rendi pont a büntető eljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékok, illetve a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás ellenében végzett és javadalmazás nélküli gyakorlat, önkéntes szolgálat, valamint óper munkavégzés céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételei. Az ötös pont, ez is a háromoldalú tárgyalások jelenlegi állásának ismertetéséről szól, tehát a négyes, ötös biztos el kell, hogy halasszuk. Aztán pedig a 2015-ös migrációs nyomásról szóló napirendi pontot szintén elhalasztottuk. A hetes az utas nyilvántartási, bocsánat, a tagállamoknak adott felhatalmazás a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet kényszermunkáról szóló egyezménye 2014 évi jegyzőkönyvének a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködéshez kapcsolódó vonatkozások tekintetében történő megerősítésére 3.30-kor kezdődik 4.40 helyett, és új napirendi pontot vettünk be, ami 4 órakor kezdődik, a 11.1-es és 11.2-es. Az alapjogi ügynökség jelentése az egyik, a másik pedig a bizottságnak intézett kérdés a kiberbűnözés témájában. Gérard Depré írta ezt a kérdést. Tehát erre 4 óra 30-kor kerül sor, erre az eszmecserére, és az alapjogi ügynökség pedig 4 óra akkor számol be a jelentéséről. Tehát az így módosított napirendet elfogadják-e? Ha igen, köszönöm szépen. És akkor most rátérnék az elnöki közleményekre. Először is tájékoztatom a kollégákat, hogy a tolmácsolás Dán lett, horvát és ír nyelven nem elérhető sajnos. Remélem, hogy senkinek nem okozunk túlságosan nagy kellemetlenséget a képviselőtársaink közül. Másodszorban a koordinátorok ajánlásainak elfogadása, tehát a 205-ös szabály alatt szeretném a következőt bejelenteni. Niedermüller Péter jelöltük az ötös módosítás tervezet a 2015-ös általános költségvetéshez, tehát Niedermüller Péterhez megy ez a vélemény, ő lesz a jelentéstevő, a felelős bizottság a Költségvetési Bizottság. Aztán a munkánkkal kapcsolatos bejelentések, a LIBE szakbizottság az Európai Biztonsági Agendával kapcsolatos állásfoglalási indítvány elfogadásán dolgozik, és a koordinátorok megállapodtak hogy nagyon szigorú határidőt szabnak, és angol lesz a munkanyelv, és a politikai tanácsadók együttműködnek a titkársággal, technikai szinten, szakmai szinten, hogy kompromisszumokra jussunk. Aztán pedig a 2016-os költségvetéssel kapcsolatban, amelyről a LIBE véleményt készít, a mód, megállapodtak a koordinátorok, hogy augusztus 25-e lesz a módosítók benyújtásának határideje, este 6 óra, és arról is megállapodtak, hogy angol nyelven dolgoznak csak. Aztán pedig a következő bírósági ügyek C317 per 13, C679 per 13 és C540 per 13, ezeknek az utánkövetése a bizottság elnöke levelet küld az Európai Bizottságnak, és megkéri az Európai Bizottságot, hogy ezeket a korábbi harmadik oszlopba tartozó intézkedéseket igazítsa a Lisszaboni szerződés utáni helyzethez. Aztán robotika, a Júri munkacsoportja. A koordinátorok véleménye szerint a LIBE szakbizottságot képviseltetni kellene ebben a munkacsoportban, tehát az elnök levelet küld a Júri bizottság elnökének, és egy későbbi ülésen majd megvitatjuk a gyakorlati aspektusait ennek. A következő szakbizottsági ülésnapokon állapodtak még meg. Június 4-e csütörtök délután, június 8-a hétfő, ez egy Strasburgi hétfő, és azt hiszem, a június 8-a az a szokásos este 7 órai találkozónk lesz, valamint van még egy további szakbizottsági ülés június 25-e csütörtök délután. Most pedig gyorsan az állásfoglalási indítványokra térek rá az áll- a házszabály 133-as, eljárási szabályzat 133-as szabálya értelmében. Mik azok, amelyek nem kívánnak utókövetést? Először is Patricello, a 607 per 2013-as rendelet javításáról szóló aztán nemzetközi ö, örökbefogadás, szintén Aldo Patricello, aztán pedig nemzetközi csalás, az terrorizmus finanszírozása, Matteo Salvini, Marabizotto, aztán kiberbiztonság, Nikola Caputo, aztán adatbányászat, szövegbányászat és copyright, Nikola Caputo, kiberbiztonság fejlesztése az Európai Unióban, Aldo Patricello, aztán politikai menedékjogi kéremek Olaszországban, az európai szabályok és rendeletek megsértése Görögország, Bulgária és Magyarország által, már a bitottó, illegális szelfkereskedelem Afrikából, már a bitottó, E egészség, Aldo Patricello, a tagállamokban hiányzó terrorizmus közös meghatározásáról, Aldo Patricello, és a kiberbűnözés elleni küzdelem Aldo Patricello. Aztán még franciául írták nekem, ide mondja az elnök úr, megpróbálom ezt megfejteni. Nemzetközi események koordinációja, Aldo Patricello, B80445, aztán pedig az időseknek, nem önellátó időseknek nyújtott segítséggel kapcsolatos fejlesztési intézkedések Aldo Patricello, illetve a Schengeni megállapodások felfüggesztéséről Mari Christine Arnatú. Következnek a petíciók a 126-os szabály értelmében. A koordinátorok véleménye szerint a következő petíciót nem kell után követni, a 1073 per 2014-es, Jorge Pita Perez, spanyol állampolgár, az emberi jogok tiszteletben tartásának javítása Európában. Aztán pedig a koordinátorok megállapodtak abban, hogy véleményt küldenek levélformájában. 0623 per 2014-es petícióról van szó, Sven Müller német állampolgár nyújtotta be. Az USA vízum kérelmekkel kapcsolatos díjairól szól ez. Tehát ezt a petíciós bizottságnak elküldjük. Kérdezem, és tudom, hogy miért bízta rám az elnök úr ezt a feladatot, kérdezem, hogy mindenki elfogadja-e a koordinátoroknak ezeket az ajánlásait. Hát nagyszerű, akkor vagy most szóljanak, vagy pedig soha többé, ahogy azt hiszem valaki egyszer ezt a templomban a feleségemnek mondta. Most pedig akkor, hölgyeim és uraim, mivel ö, nagyon szorít bennünket az idő, mert Törk úrnak el kell, Törk úrnak el kell mennie. A földközi tengeri ö, témára térünk rá rögtön, a holisztikus megközelítésre fogunk rátérni a migrációval kapcsolatban. Metzola asszony azt hiszem itt van a teremben, ha jól tudom. Ugye ő társ előadója ennek a témádőnek, a témának, a másik társ előadó Kienge kolléga, és ő még nincs itt. Metszola asszonynak mondom, hogy az ő egyetértésével tennénk meg a következőt. Ugye mivel itt vannak látogatóink, el tudná fogadni, hogy Türk úr elmondaná a mondani valóját, mielőtt ön szót kap? Ez ugye a szokás jogunkhoz, úgymond a szokásos procedúrától eltérő, de Türk úrnak nagyon gyorsan el kell majd mennie, kevés időnk van, és itt van még egy szakértőnk. Mindenkit bemutatok majd, hogyha megengedik, de nagyon-nagyon örülök annak, hogy Volker Türk itt van velünk, az ENSZ menekültügyi főbiztosságának védelemmel foglalkozó főbiztos, helyes, főbiztos helyettese. És ő erről a, ezzel a napirenddel kapcsolatban fog bemutatót tartani, előadást tartani. Említette már, hogy eléggé kevés ideje van a Türk úrnak, hogyha valaki kérdést szeretne hozzá intézni, akkor azt majd most megteheti. Én Metzola asszony egyetértésével akkor először most Türk úrnak adom meg a szót a bevezetőjéhez. Köszönöm szépen, elnök úr, elnézést kérek, hát nem kellene rögtön az előadásomat kéréssel kezdenem, de hát muszáj, hogy ezt megtegyem. Nagyon fontos ez az ülés, de mégsem tudok itt maradni, mert egy másik eseményen veszek részt, amely ehhez kapcsolódik, legalábbis részben a humanitárius ö, cselekvési tervnek a bemutatása Irakkal kapcsolatban, ez a másik esemény tulajdonképpen már el is kezdődött, majd innen megyek oda. Ö, Megköszönöm a szakbizottságnak, hogy meghívtak először is, és a menedék kérelmekkel kapcsolatos munkájukat nagyra becsülöm. Ezek ezek a tevékenységek a földközi tengeri eseményekhez is természetesen kapcsolódnak. Tudják, hogy a menekültügyi főbiztosság is nyomon kíséri a, az eseményeket, nyomon követi az eseményeket a földközi tengeren, és különös figyelmet fordítunk a tengeri átkelésekre az elmúlt években láttuk, de az biztos, hogy az idei évben a számok jelentősen megemelkedtek. Gyakorlatilag 89 ezer fő ért partot már annak ellenére, hogy ez még nem az az időszak, különösképpen nem az év eleje, nem az a szezon, amikor az átkelésekre leginkább sort kerülne, legnagyobb számban sor kerülne a földközi tengeren tapasztalt jelenség másutt is tapasztalható. Most jöttem vissza bankokból, a bengáli öbölben is hasonló a helyzet, gondolom tudják. Ott is ö, több társadalmi csoportot érint ez, ők is ö, menekülnek azt vettük észre, hogy leginkább Görögországot érinti most ez a helyzet. Nem láttunk még ilyen nagy számú érkezést Görögországban például, mint most. Törökország és Görögország közötti határvonalon is áramlanak a menekültek. Ami Görögországot illeti, a legtöbben szír menekültek, legnagyobb részben, de vannak közöttük irakiak is, és egyébként ezért is fontos ez az iraki ügy. Eritreaiakat és szomáliaiakat is találunk köztük. Tehát gyakorlatilag azt látjuk, hogy a migrációs áramlatok egy kicsit megváltoztatták az útvonalukat, és szolidaritást kell, hogy tanúsítsunk azon országokkal szemben, amelyekre a legnagyobb nyomás nehezetik, Olaszország, Görögország, Málta és néhány más ország ezek. Miért jelent meg most, miért tapasztaljuk ezeket a jelenségeket most. Több tényező is szerepet játszik. Először azt említeném, hogy az elmúlt években több konfliktust is láttunk, amely nem oldódott meg. Ezek a megoldatlan konfliktus helyzetek, ezekhez a megoldatlan konfliktus helyzetekhez még társultak mások. Például a líbiai helyzet aggaszt bennünket a legjobban, több okból is. Mindez azt jelenti, hogy Líbia már önmagában nincs olyan helyzetben, hogy fontos intézkedéseket meghozzon. Nem tudja ellenőrizni a határait, és nem tudja kezelni a migrációs áramlatokat, a menedék, menekülteket, Líbián belül sem, hiszen tudjuk, hogy nem működik semmi a jelenlegi környezetben. Azt is látjuk, hogy mivel Szíriában folyamatosan zajlik ez a konfliktus, az emberek még mindig menekülnek, és most már az ötödik éve húzódik ez a konfliktus, és gyakorlatilag a reménytelenség kezd úrrá lenni a szomszédos országokban, a lakosságon. Itt gondolok különösképpen Libanonra, ahol 1,2 millió menekült van, él, miközben a lakosság száma alig több. Jordániában is több százezer, Törökországban több mint 1,7 millió a menekültek száma, tehát ez egész egyszerűen döbbenetes, hogy a szomszéd, Szíria a szomszédos, Szíriával szomszédos országokban hány millió ember él, és azzal, hogy a konfliktus ennyire elhúzódik, oda jutunk, hogy elvesztítik az emberek a reményt, és megpróbálnak más módon, megpróbálják más módon folytatni az életüket, és hát ez a mi szempontunkból is aggályokra ad okot. Van egyfajta intézkedés, tehát nyilván ezt a helyzetet nem lehet kezelni elszigetelten. De üdvözöljük azt az eszmecserét, ami az Európai Uniós migrációs agendával kapcsolatban zajlik. Nagyon fontos, hogy támogassuk ezt, ugye nekünk globális tapasztalatunk van ezzel kapcsolatban, de mindenképpen támogatjuk az Európai Unión belüli szolidaritási intézkedéseket azokat az intézkedéseket, amelyeket a bizottság tett le az asztalra. 40 ezer személyről van szó, Görögországból és Olaszországból. Egy nagyon fontos szolidaritási jelzés lenne ez olyan országok felé, amelyek a leginkább megérzik a migrációt, és természetesen azt is jelenti mindez, hogy a többi tagállam vállalja a felelősségét. A többi bizottsági javaslat ugye az áttelepítésről szólt, és hát értem, hogy önök is vitáznak még egyéb jogi alternatívákról. Mindannyian részt veszünk, érintettek vagyunk ebben, az ENSZ is érintett ebben. Tavaly azt hiszem olyan 80 ezer áttelepítésre láttunk példát. Az Európai Uniós országok azt hiszem csak 8500 főt fogadtak be már az áttelepítés keretein belül, úgyhogy azt gondoljuk, hogy az Európai Uniónak még igencsak van házi feladata ezen a téren a 20 ezeres célkitűzést is üdvözöljük, de hát a mi szempontunkból, hogyha látjuk, hogy micsoda hihetetlen mértékeket öltött ez a jelenség, és mekkora szükség van az áttelepítésre, növelni kellene ezeket a számokat méghozzá sürgősen. Tudom, hogy önök, ahogy mondtam, a jogi lehetőségeket vizsgálják. Készítettünk egy kétoldalas dokumentumot tehát a jogi lehetőségekről, hiszen, ahogy említettem, globális tapasztalataink vannak, és biztonságos gyakorlatokat már láttunk szerte a világon. Ezt az önök rendelkezésére bocsátjuk, mert nagyon jó összefoglalást összefoglalását nyújtja ez a dokumentum azon területeknek, amelyek eh, fontosak lehetnek önöknek. Például a befogadás, láttuk Németország példáját, Németország vezető szerepet vállalt, például a szíriaiak eh, esetében. Vannak eh, szponzorprogramok, itt gyakorlatilag magánszereplők is bekapcsolódnak, civil szervezetek, társadalmi szereplők bekapcsolódnak ebben azért, hogy megoldást lehessen találni, humanitárius vízumok, és egyebek. A humanitárius vízumok Brazíliában nagyon jól működtek, aztán a rokonok, vagy család, befogadás, a családegyesítés, de a mobilitás is. Tehát többféle javaslat van. Fontos lenne azt látni, hogy a menekültek milyen képzettek az iraki, szíriai menekültek között, vannak jól képzettek, tehát például ők kihasználhatnák a munkaerő szabad mozgására vonatkozó rendszert is, és hát az át, nyilván az áttelepítés, ez is egy nagyon fontos jogi alternatíva, amely azt jelenteni, hogy az emberek ezt használhatják, és nem kell az életüket kockáztatni a bizonytalan tengeri átkelésben. Remélem tehát, hogy hasznos lesz az önök számára ez az anyag. Számítunk az önök támogatására, arra, hogy segítenek bennünket a munkánkban, különösképpen a közel-keleti, észak-afrikai kontextusban, annak érdekében, hogy valódi jogi alternatívákat tudjunk felajánlani az embereknek, hát nyilván bizonyos feltételek mellett. Azt hiszem, hogy talán itt most be is fejezem, és megközönöm elnök úrnak, és még egyszer nagyon-nagyon sajnálom, hogy nem tudok itt maradni. Köszönöm ezt az előadást. Törkurnak mennie kell, és akinek van kérdése, hát nagyon hálásak vagyunk, hogy Törk eljött. Törk kollégája itt fog maradni, úgyhogy ő majd választ tud adni a kérdésekre. Most pedig bemutatom a két másik szakértőnket. The, um, uh, after... Utána a tevő következnek, és utána pedig az árnyék jelentés tevők illetve kérdéseket lehet föltenni. Elnézést, egy kicsit összekeveredtik itt a dolgok, de azt hiszem, hogy a jelenlegi feltételek mellett így lehet a legjobban a rendelkezés álló idő alatt megoldani a dolgot. Türk úrnak még egyszer köszönetet mondok, most el kell mennie, köszönöm, hogy ellátogatott ide. And I'm now going to return. Most pedig, térünk vissza a napirendhez tehát, eszmecserét folytatunk arról, hogy holisztikus megközelítést kell alkalmazni az EU-nak a földközi tengeren kialakult helyzetről. Kienge asszony és Medzola asszony, a, a, a két jelentéstevő, Kienge asszony ma kicsit késik. Rendkívül fontos az, hogy biztonságos és jogszerű módszereket dolgozzunk ki a menekültek számára. Ide tartozik az áttelepítési politika és az ehhez kapcsolódó egyéb integrációs politikák. Nagyon fontos az, hogy a közös európai menekültügyi rendszert hogyan fogjuk hatékonyan alkalmazni, hogyan lehet hatékonyan alkalmazni. Először Metzola asszony felé fordulok, ugye az egyik jelentéstevőn, kérem, hogy tegye meg a bevezető beszédét. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm vendégeinknek, hogy ellátogattak ide, időt szakítottak erre a mai ülésre. Ez a jelentés nagyon aktuális és nagyon valós, nagyon emberi kihívásokat tartalmaz. Azok az emberek, akik Európa védelmét keresik, nagyon komoly akadályokon kell, hogy átessenek. Ez egy nagyon fontos dolog. Sokszor statisztika elvakít minket, amikor migrációról beszélünk. Könnyen elfelejtjük ezt a problémát, amikor éppen a sajtó nem ezzel foglalkozik, és ne felejtjük el, hogy a számok mögött emberek vannak, emberi történetek, sorsok, minden tragédia után az emberek egy idő múlva elfelejtik, hogy mi történik, hogy egyre több ember érkezik, egyre több ember veszíti az életét a földközi tengeren, és valójában nem tettünk eleget, sőt, az is lehet, hogy lényegében majdnem semmit sem tettünk, hogy megoldjuk a problémát. Ne felejtjük el, hogy a realitást valahogyan fel kell dolgozni, és meg kell oldani. A jogszabályokat nem légüres térba, térben hozzák, az emberek valamilyen oknál fogva menekülnek el hazájukból. Az EU-nak az intézményekkel és a tagállamokkal együtt kell ezeket a problémákat közösen megoldani. Egy holisztikus, mindent átfogó megközelítése van szükség, amely vizsgálja a migráció összes szempontját. Ennélkül nem igazán jutunk sehova. Ehhez az kell, hogy biztonságos és jogszerű módszerek legyenek ahhoz, hogy menekült státusz kaphasson valaki. Ezáltal nem kerülnek az emberek embercsempészek kezére, nem kell lélekvesztőkön neki indulniuk a földközi tengernek. Az Európa erőd képre nincs szükség, és ahogy az iOS is említette, a bevándorlás nem egy megoldandó probléma, hanem egy olyan realitás, a valóságnak egy olyan, meg, egy olyan vetülete, amit valahogyan kezelni kell. Tehát jogszerű és biztonságos módszereket kell kidolgozni azok számára, akik valóban rászorulnak a védelemre. Az embereknek egy másik opciót, egy alternatívát kell fölajánlani, ne csak, az, ne csak a ö, emberkereskedők legyenek az egyetlen megoldás. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy jobban koordináljuk a migrációs politikát humanitárius okoknál fogva is. Az áttelepítés lehetséges megoldás, minden egyes tagállamnak itt el kell végezni a házi feladatát, a tagállamoknak egyetértésben kell ezt megtennie, hogyha azt akarjuk, hogy ennek hosszú távú hatása legyen. A bizottság javaslatai azt hiszem, hogy jó irányba mutatnak, de ezt ki kell egészíteni megfelelő integrációs gyakorlattal. Nem elég, hogy az embereket áttelepítjük, meg kell nekik adni a lehetőséget, hogy új jövőt alakíthassanak ki az adott országban ezért fontos az, hogy a vízumrendszert javítsuk. A tagállamoknak humanitárius vízumokra a humanitárius vízumok megadását meg kell könnyíteni harmadik országokba. Tehát vegyük figyelembe, hogy humanitárius okokról van szó, és ez, ehhez meg kell adni az összes szükséges forrást. Aztán ott vannak az oktatási, vagy tanulóvízák, hogy, hogyha a fiatalok tanulni szeretnének Európában, akkor ennek is meg kell nézni a lehetőségeit, hogy ezt milyen módon lehet könnyíteni. Aztán a szakmai képzés és a, a, a főiskola, illetve egyetemi képzésre is könnyített lehetőségeket kell adni. Nagyon fontos az tehát, hogy a származási országban is megpróbáljuk kezelni a problémát. Ez sokat segít abban ezeknek az országoknak, a bajba jutott országoknak, hogy ismételen helyreálljon a helyzet, anélkül, hogy az agyelszívás jelensége megvalósulna. Tehát nagy szükség van erre az irányelvre. Ne, kell, ne kelljen arról beszélnünk, hogy a tömeges bevándorlásnak mik az okai. Mi ezt nap minden megtap, megtapasztaljuk, amikor egyetlen tagállamba tömegesen érkeznek a bevándorlók, akkor az egész unióba tömegesen érkeznek bevándorlók, tehát célzott segítségre van szükség. Ami a közös európai menekülgyi rendszert illeti, nyilvánvaló, hogy közös feladata van a tagállamoknak, és méltányos módon kell kezelni a menekült státuszkérőket. Egységes normák kellenek, függetlenül attól, hogy hol kéri a menekült státuszt a menekült, ugyanúgy kell ezt kezelni. Tehát nagyon fontos, hogy a közös európai menekült rendszert hatékonyan tudjuk és harmonizált módon megfogalmazni. Az új menekülügyi csomagot a tagállamoknak aztán mi hamarabb át kell emelniük a jogrendjükbe. Fontosnak tartom a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok cseréjét is. Tehát egy olyan információs csere platformot kell létrehozni, hogy ez meg is történhet. Nagyon fontos az, hogy egy hogy a kontingencia, kontingencia terve kidolgozására, illetve a úgynevezett felkész, a készültségi állapot kialakítására meg legyen a szükséges terv. A, Dubl- a Dublini megállapodás sajnos azt a hatást érte el, hogy növelte a nyomást azokra az országokra nézve, akik már eddig is nehéz helyzetben voltak. A bizottságnak később az év során még lesz egy javaslata, és remélem ez olyan javaslat lesz, amely minden egyes tagállamot hasonló helyzetbe hozza, tehát egyelő elbírálást kapnak a tagállamok. Ennyit szerettem volna már mondani, és most az előadók következnek, remélem, hogy sokat hallunk, sok érdekes dolgot hallunk majd tőlük, és ne, vegy, ne feledjük el, hogy nagyon fontos pontja ez a jelentés elkészítésének, úgyhogy Kiege asszonyjal nézzünk a mai eszmecsere elébe. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm Edzola asszony. Még mindig nem érkezett meg a társ előadó asszony, úgyhogy azt mondanám, hogy akkor most hallgassuk meg az előadásokat, utána pedig az árnyék jelentéstevőket. És már jele, jelezték a képviselők is, hogy szeretnének hozzászólni. Kérem, legyenek türelemmel, kapnak majd szót, de egy kicsit később, erre még várni kell. És természetesen mindent feljegyzünk. Hölgyeim és uraim, most pedig az előadóink következnek, az egyéb előadók, akiket eddig még nem mutattam be. Tileman doktor úr, az a migrációs tanulmányok osztályán tanít a London School of Economics-on. Ő arról fog beszélni, hogy hogyan lehet jog, biztonságos és jogszerű módszereket kidolgozni. Aztán Chris Pollett van még itt, az ecre ből az Európai Menekültügyi Menekültek és Szeműzöttek Európai Tanácsától. Aztán Briss úr is itt van, nem, még, még nem érkezett meg. Yes, I'm saying he was going to be speaking. Elvileg úgy volt, hogy hozzá fog szólni, de ez nem fog megtörténni, mert nagyon elfoglalt, és hát Franciaországban most van egy-két gond, amit meg kell oldania. Másra kell koncentrálnia a mai délelőtt során. Jó, akkor Tilleman úr lesz az első. a kvótákról fog beszélni, tehát hogy a menekültek, a bérkező menekülteket hogyan osztják el a tagállamok között. Sokat beszélünk erről itt a parlamentben és máshol is. Három különböző elosztási módszert fog ma összehasonlítani, összevet, összevetni, hallgatjuk. Mr. Chairman, uh, thank you for the... Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást, elnök úr. Nagy öröm, hogy itt lehetek, és hozzászólhatok. Fontos vitához arra kértek fel, hogy különösen egy kulcsfontosságú vetületét vizsgáljam a, azon friss javaslatoknak, amelyek a belső relokáció, illetve a resettlement témájában megszülettek, és az, hogy a relokációs kulcsok, felosztási kulcsok hogyan segíthetnek bennünket a felelősség felosztásában a tagállamok között, és abban, hogy az eredményesebb védelmet elősegítsük az Európai Unió egészében. Kiinduló pontom nem más, mint hogy azt hiszem, hogy egy olyan Európa, ahol egyenlően igazságosan vannak felosztva a terhek, jobb és több védelmi lehetőséget képes kínálni a menekülteknek. Szerintem a kvóták és a felosztási kulcsok jelentősen hozzárulhatnak a cél megvalósulásához jól tudjuk, és Törk úr már utalt is rá erre, ám vannak nyilvánvaló hiányosságai a mostani rendszernek. Mi a túl kevés állam járul hozzá. Viszonylag kis számokról van szó. Azt is tudjuk ugyanakkor, hogy egy nagyon kis tagállam vállalja a benyújtott jelentkezők vagy feldolgozásának, befogadásának legnagyobb részét. A friss bizottsági javaslatok jelentős lépést tettek előre, ugrás tulajdonképpen, és és és jelentős lehetőségét nyújtják a javításnak az eddig tett lépéseken túl a felelős felosztás témában, hanem ugye akkor nagyon ellenmondásos dolog is ez, sok vita övezi. Úgyhogy a fennmaradó perceimben miért értékelném a múlt tapasztalatában a mostani javaslatokat. Tagállami szinten is, meg a szélesebb ö, elméleti vitában, hogy mik is a fő jellemzője a bizottság javaslatának, és aztán kitérnék néhány potenciális hibájára, meg arra, hogyan lehetne ezeket orvosolni. Ha összevetjük a felelősség felasztási mechanizmusokat, érdemes ezek két dimenzióját megkülönböztetni. Az egyik az a gondolat, hogy a szakpolitika csinálóknak választásai vannak a kemény, ugyan kemény és puha szabályok között. Magyarán a kötelezőbb és a kevésbé kötelezőbb jellegűbb szabályozás között. Fontos különbséget tenni a között is, hány dimenziót van kell hozzájárjon a tagállam a terhek viseléséhez. Mindenkitől ugyanazt várják, vagy a mechanizmus megengedi, hogy egyes tagállamok így, mások meg úgy vállalják a terheket. Néhány példával élnék ezen felvázolt opciók körében. Például, hogyha egydimenziós puha mechanizmusokra gondolunk, az első dolog az átmeneti védelmi irányelv. Tehát a, a nemzeti áttelepítési rendszerek is ide esnének. Aztán egyes tagállamok inkább pénzügyi eszközökkel járulnak hozzá a telepítéshez, mint Japán, mások meg befogadják őket inkább, mint több európai tagállam. Amikor a kötelező felosztási szabályokat említjük, az egyik oldalon ott vannak ott van a német felosztási kulcs példája, amely a szövetségi államok között osztja fel a bevándorló, ugye a menekülteket. Ez eh, jelentős mértékben tükrözi, vagy egybeesik a, bizottság mostani javaslatával egyébként, ez a német rendszer. Aztán van az ugye, explicit kompenzáció rendszere, ahol bevezetjük azt, hogy, hogy az egyes hozzájárulási dimenziók között lehet úgymond kereskedni. Tehát azok, akik mondjuk többet tesznek az áttelepítésben, kaphatnak valamilyen pénzügyi kompenzációt. Azok részül, akik mondjuk kevesebb, kisebb kvótát akarnak ténylegesen befogadni. A bizottság javaslata az egydimenziós kötelező típust körvonalazza, bár bizonyos pénzügyi támogatást azért beletesz a, a képletbe, erről majd beszélek mindjárt. Vajon a most működő tagállami mechanizmusok hogyan kapcsolódnak a bizottság friss javaslatához. Néhányan talán emlékeznek arra, hogy bizonyos politikai frakciók, amikor néhány évvel ezelőtt elindult a vita, hogy esetleg a német felosztási rendszert a Königstein modellt alkalmatnák európai szinten. A német kormány javasolta ezt már a 90-es évek elején, nagy támogatás, sőt, semmit nem kap, semmilyen támogatást nem kapott akkor. Ám mégiscsak ez az alapja a mostani felosztási kulcsokról való gondolkodásnak. Ez volt tehát a Königstein modell, az ALDE javaslata pár évvel ezelőtt. Ez két felosztási kulcs kritériumra alapozott. Az egyéni védelmet keresők, egyrészt a, a lakosság szám és a GDP kapacitás szerint, a két dimenzió szerint kulcs alapján kerültek volna a felosztásra. Ha mindezt összevetjük a friss bizottsági javaslatokkal, úgy az áttelepítésre, mint a, a belső relokációra vonatkozóan, akkor látható, hogy van egy pótlólagos eleme az áttelepítési rendszernek, amely korábban nem volt része az mesélnek, 20 ezer áttelepítési helyet kell megnyitni három év alatt, 40 ezer relokációs hely mérlegelnek, Olaszországból, Görögországból áttelepítve átmenetileg embereket, és a, a felosztási kulcsról szóló vitában a bizottság kibővítette azon kritériumokat is, amelyek alapján a felosztás történik. Tehát nem csak lakosságszám, és nem csak GDP szerepel már, hanem az, hogy korábban mennyit fogadtak be, hány áttelepítési helyet nyitottak meg az elmúlt öt évben az adott államban, és a munkanélküliségi ráta is mutathatja az integrációs kés képességet egy tagállamnak ebben a képletben. Ezen túl Vannak kiegészítő pénzügyi intézkedések is a javaslatban, tehát a befogadó államok kapnának egy fejenként 6000 eurós tételt minden személyre vonat számolva, és ezt az összeget akár módosíthatnák is. Hát ez néhány szóban az, arról, hogy, hogy a mostani javaslatok hogyan a hasonlíthatóak ahhoz, ami a múltban fennállt. Ha megengedik néhány kérdést, problémát felvetnék, amelyet már kapcsolatban hangsúlyozhatjuk, hogy ez jelentős előrelépés egészében és üdvözlendő, Ám vannak azért olyan ügyek, amelyekre érdemes rámutatnunk, mint nyitváló kérdésekre. Ezekről az egyik, és mert szól az, hogy már utalt is rá, hogy eléggé adhok indító mechanizmusok vannak a mostani javaslatban, ezek inkább egyfajta pilot megoldást nyújtanak, mint hosszú távú rendezését a, a, a kérdésnek egy, egy egyszerű vállalás alapuló mechanizmus, és az átmeneti áttelepítés beindító mechanizmusok kicsit talán átláthatatlanok, sőt önkéntesek. Hogy például mely államok láthatják előnyét a, relokáció, a belső relokációnak, például most Olaszország és Görögország, de Málta meg nem. Úgyhogy azért erről még lesznek nyilvánvalóan viták. A másik ügy, ami eszünkbe juthat, hogy még mindig komoly megszorításai vannak az egyének mozgásának, akik a rendszer kedvezményezettei. Ezzel kapcsolatban azt kell felvetnünk, hogy még ha elfogadjuk azt is, hogy, hogy a célország tekintetében ugyan még a korlátozzuk is és igazolható is, hogy korlátozzuk a választását a, a, a menekültnek. Az EU-n belüli mozgásszabadság korlátozása azok körében, akiket áttelepítettek, és végül is kaptak valamilyen státuszt a, jog, a tagállamban, hát jogilag problémás. Tehát ha más tagállamban mennek át, akkor öt éven keresztül még a Dublini rendszerben számolnák őket, ez pedig aránytalannak tűnik, sokak szerint, mint, mint mozgáskorlátozás. Új javaslatokat is bevezettek, mint a Dublini rendszer egy átmeneti derogációját. Tehát a Dublini rendszer hosszú távon nyilvánvalóan sérti a méltányosság elvét, A harmadik gondolatom a, a korlátozott preferencia illesztet, illeszthetőség a javaslatban. Ugye az látható, hogy a, a családegyesítés hát, megengedni kívánja a rendszer, a más ö, választási preferenciák a, a menekült részéről, nyelvű vagy más tényezők miatti preferenciát nem veszi figyelembe a rendszer. És így a hosszú távú célok ellenhat, hiszen nem segíti ezen egyének integrációját az, ha nem mondhatják meg, hova akarnak menni, melyik tagállamban szeretnének letelepedni. Persze, hogyha ezeket tennék, ezeket az elemeket, akkor nagyon bonyolultán tenni a rendszert, ezért nem nagyon tartalmazza ezeket a a rendszer, és a végén negyedik pontom arról szól, hogy szemben más a vitában elhangzott javaslatokkal a mostani javaslatok nem irányozzák elő azt, hogy egy igazán többdimenziós mechanizmus jön létre, kísérő pénzügyi intézkedéseket kidolgoz ugyan, de a kvóta kereskedelem rendszerét nem. Holott ezt többen javasolták. Vannak persze ennek előnyei és hátrányai. A vitában elhangzott nemrég, Rapapor és Morága például, mint kutatók, rámutattak, hogy a tagállamoknak meg kéne engedni, hogy kereskedjenek az allokációs kvótákkal. Egy ilyen kvótapiac jönne akkor létre, mely révén azok, akik csökkentenek a kvótájukat, fizethetnének másoknak, hogy azok átvegyék. Ez egy jó preferenciális, rugalmas rendszert jelent, hozni létre a tagállamok között, hatékonyabbá tenni a rendszert, és bátorítaná azok államok részvételét is, akik most ellenzik a kvóta alapú elosztást, ahogy ezt az elmúlt napokban is hallhattuk. Mindez persze növeli, még, a, a, még tovább fokozza a viták számát, hogyha e felé mozdulnánk tovább, a több dimenziós rendszer felé, ám a hatékonyság és a részvétel érdekében hatna. Lezárásként engedjék meg, hogy elmondjam, hogy általánosságban fontos első lépés ez, már régóta esedékes, a parlament és az önök szakbizottsága dicséretet érdemel, hogy a felasztási kulcsok témáját és a felelősség megosztás kérdését napirenden tartotta, Persze vannak korlátai a rendszer lehetőségeinek, ám hogyha elfogadják, a, legalábbis egy jó teszt esetet, egy teszt tanulmányt mutatna, és mindenképpen tovább lépés van nagyobb méltányosság, szolidaritás és jobb videmi lehetőségek irányába az EU-ban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Biztos vagyok benne, hogy lesznek majd kérdések később, hogyha itt tud maradni természetesen velünk. Most pedig Polet úr következik, aki az EKRE képviselője, ugye mindannyian tudják, hogy 87 civil szervezet szervezetéről van szó, a Menekültek és Száműzöttek Európai Tanácsa, és kíváncsian várom, hogy mi az ő véleménye a végrehajtásról, illetve milyen ajánlásokat fogalmaz meg a számunkra. Parancsoljon! Köszönöm szépen, Körkhóp úr, és megköszönöm a Libe szakbizottságnak ezt a meghívást. Nagyon is üdvözöljük azt a kezdeményezést, amelyet a Libe szakbizottság vállalt magára azzal, hogy ezt a saját kezdeményezésű jelentést megszövegezi. Üdvözöljük azt, hogy milyen figyelmet fordítanak erre a témára. Ahogy az elnök úr is elmondta, az ekrét képviselem, tehát a Menekültek és Száműzetek Európai Unió tanácsát, Európai Tanácsát, 37 országban dolgozunk, 87 szervezetet képviselünk összefogva, a 37 tagországból nagyon sok Európai Uniós ország a közös európai menekültügyi rendszer, a standardok megvalósítása, amelyeket elfogadtak EU szinten, a parlamenttel társjogalkotóként a mi aggájaink egyike, tulajdonképpen a munkánk fő része, hogy ezt folyamatosan figyelemmel kísérjük. Önökkel, a parlamenttel folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, amikor a menekültügyi csomagról zajlottak a tárgyalások. Most tehát figyelemmel kísérjük azt, hogy mi történik a helyszínen, tehát megvannak a standardok a közösségi joganyagban, ezt elismerjük, hogy javultak ezek jelentős mértékben, több tekintetben is. Természetesen ezért van még egy-két aggályunk, de komoly javulást sikerült elérni. Most azt szeretnénk figyelemmel kísérni, hogy mi történik a gyakorlatban. Méghozzá a lehető legszorosabban kívánjuk ezt figyelemmel kísérni. Arra is kíváncsiak vagyunk, hogy a nemzeti jogba ezeket hogy ültetik át, és természetesen a hétköznapokban hogyan hajtják mindezt végre. És hát persze tudják, hogy a kettő között azért előfordulhatnak különbségek. Hogyan tesszük mindezt? Van két eszközünk, két adatbázis. Az egyik a menekültügyi információs adatbázis. Ez egy olyan adatbázis, amely a menekültügyi gyakorlatot vizsgálja 16 tagállamban, a befog, plusz Svéd, Svájcban a befogadást és elhelyezést, és így tovább, és van egy másik adatbázis, amely a jogalkotással kapcsolatos információkat gyűjti össze. Tehát ez arról szól, hogy hogyan alkalmazzák a jogszabályokat. Ez egy kis reklám is tulajdonképpen a saját szervezetünknek, de azért is mondom mindezt, mert a közös európai menekültügyi rendszer megvalósításáról, ha beszélünk, akkor fontos az, hogy a mi javaslatainkat, véleményünket is figyelembe vegyék. Az ELSO, a Menekültügyi Támogatási Hivatal, az Európai Hivatal sok statisztikai adatot gyűjt össze, illetve a gyakorlati megvalósításról is információkat gyűjt össze, ez egy nagyon pozitív fejlemény, de emellett úgy érezzük, hogy a joggyakorlók véleményére is oda kell figyelni, és azok a kezdeményezések, amelyeken mi dolgozunk, gyakorlatilag kiegészítik a képet, tehát mi még további hasznos információkkal szolgálunk önöknek, és eh, én is eh, üdvözölném, hogyha a mi weboldalunkon elérhető információkat önök felhasználnak, ezeket nagyon eh, szívesen a rendelkezésükre bocsátjuk. Hát 10 perc az gyakorlatilag lehetetlen arra, hogy mindenről beszámoljak, ezt nem is tudom megtenni. Csak egy-két dologra szeretném felhívni a figyelmüket, olyan kulcsfontosságú területekre, amelyek a mostani időszakban nagyon fontosak. Ezután pedig néhány szót szeretnék még szólni arról is, hogy az Európai Parlament és a LIBE szakbizottság milyen szerepet játszhat a végrehajtás figyelemmel kísérésében és arról is kívánok szólni, hogy az EASO milyen munkát végez. Az Európai Parlament elfogadott egy állásfoglalást a holisztikus megközelítésről, ezt támogattuk, ugye ez arról szólt, hogy a hatékony végrehajtást és a közös standardokat hogyan lehet garantálni. Ugye annak ellenére, hogy már 15 éve zajlik a jogi harmonizáció, nem értünk el a tökéletes helyzethez. A kihívások még mindig megvannak a végrehajtásban, és a menekültek gyakran az alapjogaikat is nehezen tudják érvényesíteni. A közös menekültügyi rendszer egyik legnagyobb problémája az, hogy a gyakorlatban, illetve a jogi keretekben micsoda különbségek vannak az egyes EU tagállamok között az elism- a kérelmek elismerésének az aránya, az egyes nemzetiségek között az eljárás jogi biztosítékok, illetve az, hogy az ügyek nem, mennyisége nem egyelően oszlik el, tehát ez mind-mind nagyon megnehezíti a közös politika, közös megközelítés végrehajtását. És csak egy szót a különbségekről, hogy hol ismerik el a menekültügyi, menekült státuszt. Hát én tudom, hogy a számadatok mögött a valóság húzódik meg, ugye figyelemben kell venni a különböző helyzeteket, de hát akkora az eltérés az egyes tagállamok között, hogy ez még mindig azt mutatja, hogy az Európai Uniós tagállamok is másként ítélik meg azt, hogy kinek van szüksége nemzetközi védelemre, és kinek nincs. Tehát ezzel mindenképpen kezdeni kell valamit. Az EASO foglalkozik ezzel a problémával, de nem vagyok abban biztos, hogy ez az egyetlen gyakorlati együttműködési módja ezen alapvető probléma megoldásának. A második fontos szempont, a menekültek, illetve a civil szervezetek szempontjából az a kérdés, hogy a befogadásra milyen feltételek vannak. Több tagállamban komoly probléma ez, és hát ugye ismerjük mindannyian Görögország példáját, Bulgária példáját tavalyról, de Más országokban is vannak gondok, ahol akár nem is számítanánk erre. Például Franciaországban a menekült menekült kérelmet benyújtok elszállásolása már régóta, ha úgy mondhatom, strukturális problémát jelent. Tehát ez nem csak az új tagállamok problémája, hanem gyakorlatilag mindenkit érint. Az Európai Emberi Jogi Bíróság véleménye szerint a befogadási szint nagyon fontos, tehát amikor a dublini áttelepítésekről dönt, akkor ezeket komolyan figyelembe veszi, kiértékeli. És még valamire szerettem volna felhívni a figyelmüket. Ez pedig a jogsegélyhez való hozzáférés az EU-s tagállamokban. Miért mondom ezt? Azért, mert a menekültügyi eljárásról szóló irányelvben az eljárásjogi biztosítékokat megerősítették, különösképpen az első körben, és megmarad a frontloading alapelve, de a jogsegélyhez való hozzáférés a gyakorlatban ennek a frontloading alapelvnek az egyik kulcsfontosságú eleme. És Európában egyre bonyolultabbak ezek az eljárások, és a jogsegélyhez való hozzáférés az gyakorlatilag elengedhetetlen feltétele annak, hogy valaki az alapjogait gyakorolni tudja, az alapjogaival élni tudjon, és hogy azokat az eljárásjogi biztosítékokat ki tudja használni, amelyek az irányelven szerepelnek. És aztán ne felejtjük el a költségvetési megszorításokat, költségcsökkentést és így tovább. A egyre kevesebb támogatásban részesülnek azok az ügyvédek, akik a menekültügyi területen dolgoznak, és mindez oda vezet, hogy a jogi segítségnyújtás egyre kevésbé áll a menekült kéremet benyújtók rendelkezésére különösen azon esetekben, amikor erre a legnagyobb szükség lenne egyébként. Tehát én most gondolok arra, hogy a határnál ezek a befogadó központok például ott lenne a legfontosabb, hogy a jogi segítségnyújtás elérhető legyen, hiszen ott van a legtöbb akadály. Aztán még egy dolog, hát nem lennék a menekültek és szemüzetek Európai Tanácsának a képviselője, hogyha Dublinról nem szólnék néhány szót. Ezek a példák, amelyeket említettem, és ezek a különbségek a tagállamok között, amire felhívtam a figyelmet, nagyon jól mutatják, hogy a Dublini rendszer min alapul. Ugye a Dublini rendszer arra alapszik, hogy minden EU-s tagállam biztonságos országnak számít, és hogy mindenki teljesíti a kötelezettségeit és betartja a jogszabályokat. Sajnos ez súlyos tévedés, mert a valóság egyáltalán nem ilyen, és ezt figyelembe kell venni. A Dublini rendszer ugye az egész közös menekültügyi rendszernek a sarokköve, és így ez aztán önmagában komoly problémát jelent, hogy ez nem működik. Arra a tényre is szeretném felhívni a figyelmet, hogy a Dublini rendelet, mármint amire ez a rendelet épül, ugye ez bizonyos feltételek hierarchiája, tehát hogy bizonyos tagállamok hogyan válnak a felelős tagállammá egy-egy esetben, tehát hogy még ezt sem tartja tiszteletben, ezt sem tartják tiszteletben, gyakran átugorják ezeket a szakaszokat a kérelmek esetében az eljárásban. A Dublini rendelet 31-es cikkére utaltak mások is, arra, hogy mennyire fontos az, hogy a monitoring és a folyamatos tervezés megvalósuljon, és hogy az Európai Unió meg tudja előzni a válsághelyzeteket, hogy ne legyenek ilyenek a tagállami rendszerekben. Tehát ezt nem alkalmazták egészen eddig, és bennünk felmerül a kérdés, hogy miért. Amióta a Dublini rendelet életbe lépett, több olyan helyzet is előállt, én most Bulgáriára utalok, de Olaszországot vagy Görögországot is említhetném, ahol válsághelyzet állt elő, és mégsem használta senki a 34-es cikket. A bizottság javaslata a 78.3-as cikkre vonatkozóan úgy látjuk, hogy jó megoldás, tehát a bizottság kezdeményezése pozitív, de ez a cikk csak a sürgősségi helyzetben alkalmazható, miközben a másik az már eleve a válsághelyzetek megelőzésére szolgálna. Kifutok az időből, úgyhogy gyorsan az Európai Parlament szerepéről ebben a vitában. Három fontos terület van. A monitoring nyilván az első, tehát a végrehajtás figyelemmel kísérése az a bizottság feladata, mint a szerződések őre, de ugye tudjuk, hogy a bizottság erőforrásai korlátosak, és természetesen jók jó szándékai vannak mindenkinek, a bizottságnak is jó szándékai vannak, hogy szabálysértési eljárást indítson azok ellen, akik megsértik ezeket a szabályokat, de azért az nagyon hasznos lenne, hogyha a Libe szakbizottság folyamatosan emlékeztetné a bizottságot a kötelességére. A második dolog, a Libe szakbizottság aktívan részt vehet ebben a munkában, elmehet és megnézheti, hogy mi történik a helyszínen. A Libe szakbizottság ellátogathatna a jó és rossz gyakorlatokat megvizsgálni az EU-s tagállamokban. Azt hiszem, ez nagyon fontos elem. Végül pedig a, megvan a menekültügyi migrációs és integrációs alap, tehát ez azt jelenti, hogy ugye pénzösszegeket biztosítunk a tagállamoknak, biztosítanak a tagállamoknak arra, hogy a feladataikat ellássák. Nagyon fontos lenne azt is látni, hogy hogyan használják fel ezeket a forrásokat a tagállamok. És itt is nagyon fontos szerepet tudna játszani az Európai Parlament. Köszönöm szépen. Again, <clears throat> if we could have questions. Köszönöm szépen. Hogyha nagyon érdekes volt ez az előadás, és eh, szeretnék majd később kérdéseket föltenni. Hölgyeim és uraim, Kienge asszony a társ előadó megjelent, megérkezett, úgyhogy lehet, hogy neki kéne először megadni a szót, mielőtt, a társ, mielőtt az árnyék előadók sorra kerülnek. Parancsoljon Kienge asszony. Grazie, signor Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Az emberi tragédiára nincs katonai megoldás, arról a tragédiáról beszélek, ami a földközi tengeren történik. Egy átfogó megoldásra van szükség. A lényeg az, hogy a migránsok, illetve a menekültek emberi jogait, em, emberi jogait betartsuk. Elnök úr, ezeket a szavakat nem én mondtam, hanem az ENSZ főtitkára, Ban Ki-moon, amikor nemrégiben Rómában járt. Ezek az emberek, ezek a menekültek háborús helyzetektől, szegénységből, nyomorúságból menekülnek, vagy egész egyszerűen csak jobb jövőre vágynak. Sokszor megállnak, a, nem jutnak el a határainkig. Ezek a szakpolitikák más nem tesznek, mint hogy egyre veszélyesebb utakra terelik a migránsokat, vagy sokszor az embercsempészek kezébe taszítják őket. Változásra van szükség az európai megközelítésben. A korábbi vitákban a sürgősség intézkedésekről beszéltünk, tehát hogy rövid távon mit tegyünk, abból indultunk ki, hogy egyetemes érték az emberi élet, és ezt mindenképpen meg kell védeni. Eddig még semmilyen hosszú távú ö, intézkedésre nem került sor, és egyetlen intézkedés nem változtathatja meg a ö, migránsok ö, folyamatos érkezését. Nagyon fontos az, hogy legyen egy horizontális politikánk, ami a belpolitikát és a külpolitikát is felöleli. Ez a új javaslat azt hiszem, hogy az egyik első lépése ennek. Regionális megoldások, az áttelepítések, megállapodások a harmadik országokkal, ezekről a dolgokról beszélünk, de ezeket meg kéne erősíteni. 20 ezer ember áttelepítésére vonatkozó javaslat az elkövetkezendő két évben. Ez egy első és nagyon gyenge lépés, ember, egy humanitárius folyosót kell kialakítani. Még nagyon hosszú út áll előttünk, nem elégséges 20 ezer embernek lehetőséget adni, vagy 40 ezer emberre hosszú távon. Két évünk van erre. Ez egyáltalán nem fogja megállítani a migránsok érkezését arra várunk, hogy a bizottság egy jogalkotási javaslattal álljon elő, hogy ezt a parlament kérte tőle. Tehát egy egész programra, egy tervre van szükség, egy félmilliárdos lélekszámú kontinensnek megfelelő kvótákkal kell rendelkezni, hogy be tudjuk fogadni a menekültöket. Konkrétumokról is kell beszélni, hogy egy legálisan eljutni az Európai Unióban. Tudom, hogy az előadóink már felvázoltak bizonyos konkrét példákat, vagy jó bevált gyakorlatokat helyi szinten. Igazi stratégiát kéne kidolgozni, ez vár ránk a jövőben. Hogyha megfelelő a migrációs politikánk, az sokkal hatékonyabb, mint hogyha háborúznánk, vagy mint hogyha az ember csempészekre akarnánk lecsapni. Nagyon fontos az is, hogy megfelelően nagyra törő szakpolitikai elképzeléseik legyenek erről, és nagyon fontos az is, hogy a menekültek aztán szabadon mozoghassanak az EU-ban. Igazi közös migrációs politikát kéne kidolgoznunk a jövőben, ehhez nagyon komoly, eh, ezelőtt még nagyon komoly akadályok vannak. A legfőbb célkitőzésünk az, hogy integrálódhassanak politikai és gazdasági szempontból a menekültek megfelelő jogokkal kell, kell, hogy rendelkezzenek, csak úgy, mint az európai polgárok. Ezt úgy lehet elérni, hogyha a helyi és regionális önkormányzatok is teljes mértékben részt vesznek ebben a folyamatban, és megfelelő befogadó rendszerre van szükség, megfelelő szociális rendszerre. Katánia, Lampedusa és más önkormányzatok képviselői, illetve önkormányzati vezetői hihetetlen bátorságról és nagy lelkőségről tettek tanúbizonságot, illetve az egész szicíliai nép is. Egy hét alatt több mint 15 ezer menekült és migráns érkezett. Jelenleg a menekültügyi politikában nem túl sok eszközünk van. A Dublini rendelet ebben a formában nem működőképes, erre rá kell dömenünk. Nagyon fontos az, hogy a tagállamok megfelelően alkalmazzák ezt, ezt meg is próbálják, de egyértelmű, hogy módosítani kell a Dublin-t, Dublini rendeletet. Ez a rendelet nem statikus, lehet ezt módosítani. A 78-as cikk 3-as bekezdését már megpróbáltuk módosítani, ez látható volt tehát, hogy érdemes ezen elgondolkodni. Remélem, hogy a jövőben ez precedens jelent majd. Ez nagyon erős, erőteljes jel lenne, és azt hiszem, hogy ezután a Schengeni szerződés 30. évfordulója alkalmából is elgondolkozunk azon, hogy ebben az irányban érdemes elindulni, megfelelő javaslatok kellenek ezen a területen, nemzetközi védelmet kell adni a menekülteknek. Nagyon fontos tehát az, hogy elismerjék, hogy a menekülteknek is van szabad mozgása az EU teljes területén. Köszönöm szépen! Elég sokan jelentkeztek, elég sokan iratkoztak fel a hozzászólók listájára. De van egy kis bejelentésem is. A szlovák szlovák nyelvre van, illetve szlovák nyelvre nincsen tolmácsolás, de szlovákul lehet beszélni. Én magam nem értem, amit most az imán, imént elmondtam, lehet, hogy ezt, lehet, hogy ez azt jelenti, hogy angolra lefordítják, ami szlovákul mondanak. Most az árnyékjelentéstevőknek teszek fel egy kérdést. Szeretnének -e hozzászólni. Először tehát árnyékjelentéstevők, aztán koordinátorok. Mindenkit arra kérek, hogy két percre korlátozza a hozzászólását, és utána még elég hosszú a képviselők, többi képviselő hozzászólói listája. Nekik az egy-másfél percük lesz, és aztán meghallgatjuk majd az előadóink válaszait, illetve a jelentéstevőnk válaszait. Nem egyszerű, de így fogunk eljárni. Stevenson asszony nincs itt, de Wikström asszony itt van, és tudom, hogy neki is hamarosan el kell mennie, úgyhogy ön következik. And I would like first of all to... Köszönöm szépen. Először a ma reggeli előadóknak szeretném megköszönni, hogy itt voltak, megosztották velünk tudásukat. Árnyék előadóként a Libe, a, az Alden részéről Judith Sargentini kollégámnak köszönöm meg, a zöld frakcióban dolgozik, hogy a jogi, jogos és védett utak címmel elkészítette anyagát. Ez fontos hozzájárulás a holisztikus módszertanhoz. Gondolnunk kell arra, hogy a világ menekültjének legnagyobb része sosem érkezik el Európába. Ám azok, akik hozzánk akarnak jönni, azok számára nagyon kevés biztonságos és jogos csatorna nyílik meg. Ezért virágozhat a kegyetlen embercsempészek üzlete. Mert a kétségbe esettek hozzájuk fordulnak, nincs más alternatíva. Egyetlen módja annak, hogy csökkentsük a tengeren a halálos áldozatok számát, és szétromboljuk a csempész hálózatokat, az lehet, ha alternatívát kínálunk, ha lesznek legális, biztonságos útvonalak, az emberek elég okosak ahhoz, hogy azokat válasszák az illegálisak helyett. Már ma is vannak legális menekült ügyi lehetőségek, kevesebbet, keveset használnak, jobban ki kell használni a már mostani eszközöket is. A dokumentum tervezetünkben ezt kidolgozzuk mélyebben. Áttelepítés, humanitárius vízum, humanitárius beléptetés, orvosi érték, egészségügyi értékelés, privát szponzor, családegyetítés, egyetemi ösztöndíjak, munkavállalói mobilitási rendszerek tartalmaz. Ebből a humanitárius vízumrendszert ismertetném. Az ENSZ menekültügyi főigazgatóságnak van egy jó rendszere ugyan, de szégyenkeznünk kell afelett, hogy az Egyesült Államok 75%-át befogadja az áttelepítetteknek, az EU csak 12%-at jelenleg. Számszerűleg 8579 ember volt 2014-ben ezek száma, akiket 28 tagállamból 15-ben lehetett felosztani. 13 Európai Uniós tagállam nem moshatja kezeit tovább, mintha, nem, mintha ők nem lennének felelősek. Kulcsfontosság, hogy az EU-ban a jövőbeli programok kötelezőek legyenek minden tagállam számára, és hogy növeljük a számokat is. A humanitárius vízum egy másik dolog, erre majd visszatérek, ám mi vagyunk a felelősek, hogy kitörjünk a 22-es csapdájából, tegyünk valamit ez ügyben. És azok, akik fel akarnak lépni az illegális migráció ellen, nekik mondom, hogy mi Szargentini asszonya megvizsgáltuk mélységében, mit lehet tenni a mostani rendelkezések keretei között. Kérem, hogy olvassák el figyelemmel. Köszönöm, elnök úr, hogy ilyen gyorsan megadta a szót, most meg rohanok a repülőtérre. Indeed, thank you very much. And, uh... Igen, köszönöm szépen. És hát nyilván azokra a dolgokra épített, amelyet Tileman professzor is elmondott a Königstani javaslattal kapcsolatban, e, és kolléganője is már 2011-ben Hersasszony felvetette ezeket a dolgokat, e, még azelőtt a javaslat előtt, amely 2012-ben aztán megszületett. Úgyhogy köszönöm szépen a hozzászólását, és Eleo kollégának is köszönetet mondok, aki Stevens asszonyt helyettesíti az ECR frakcióból, úgyhogy meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ezek a számok ugye 20 ezer az áttelepítési rendszerre, illetve 40 ezer a relokációra, nem tűnnek számomra túl reálisnak. Nagyon alacsonyak ezek a számok, hogyha ahhoz hasonl, vagy azzal vetjük össze őket, hogy hányan próbálnak Európába jutni, illetve kik vannak, a, hányan vannak a menekült támorokban a konfliktusos területeken. Úgyhogy én kérdezem, hogy önök szerint ezeknek a javaslatoknak vagy rendszereknek lesz olyan hatása, hogy eltéríti az embereket az illegális csatornák használatától, vagy csak szándékosan, ilyen kellemesen alacsonyan tartják ezeknek a számoknak a szintjét, hogy az európai közvéleményt meg tudják győzni? Azt is hallottuk, hogy a földközi tengert át szelő eh, menekültek gazdasági migránsok Nyugat-Afrikából és máshonnan, és nem Szíriából és egyéb konfliktusos területek, területekről jönnek. Úgyhogy az a kérdésem, hogy eh, mi a szándék? Ezek az emberek is részt vehetnek a relokációban? Vagy eh, ezek a, a, mene, a menedékkérőket először megszűrik, mielőtt szétosztanák őket a tagállamok között? És még egy utolsó megjegyzés. Ahogy Metzola is elmondta, figyelmet kell fordítani arra, hogy sikeres legyen a bevándorlók integrálása a társadalomba. Úgy tűnik, hogy ez már tény, hogy egyetlen egy nyugat-európai ország sem tudta ezeket a bevándorlókat nagy számban integrálni a társadalmába. A kérdés, ezek a problémák társadalmi, gazdasági, sőt még politikai problémák is kisebbek lesznek, kisebb jelentőségűek, hogyha a számok, az integrációs számok drámaian nőnek? Köszönöm, mondja az elnök úr, és Judith Sargentini következik. Thank you, Chair. Köszönöm szépen. Köszönöm. Uh, speakers of... Köszönöm. Köszönöm a hozzászólásokat. Kollégia Wikström kollégám már beszélt arról a munkadokumentumról, amelyet e témának szenteltünk. Aláhúznám. Az unscs tól kapott mai ö, memorandumot, vagy levelet, amely nagyon érdekes lehet számunkra nem csak arra kéne korlátozni munkánkat, hogy legális utakat találunk a menekültek számára, és ez nem csak magában az felasztás, realokáció vagy áttelepítés, hanem annál több kell legyen. Nagyra értékelem Tilman úr magyarázatát, ám ne korlátozzuk magunkat arra, hogy csak ebben gondolkozunk. Ez lehet válság megoldás, ám az a tagállamokat nem lehet megengedni, hogy fér, továbbra is nézzenek, cselekedniük kell. És megint csak mondom, arra se korlátozzuk magunkat, hogy csak a földközi tenger térségét nézzük. A keleti határaink mentén is Magyarországon a helyzet igen bonyolult, Ám az egész keleti, az egész EU keleti határai, határa, az földközi, a föld, szárazföldi határ komoly nyomásnak van kitéve. Ha egyszerűbb turista vízummal beutazni, és a, a légitárságok nem nagyon ellenőrzik a, a vízumokat, közvetlenül Nyugat-Európába repülnek migránsok. Ezért is kell felülvizsgáljuk Dublint jelenleg. A, az európai határok mentén levő államok részéről nehéz bejutni. Még lesz egy kérdésem Elnök úr, aztán befejezem, tudom, hogy lejárt az időm. Tilleman úr, kifejtené, mi történne akkor, hogyha különféle opt-out engedélyekkel használnánk, bevezetnénk egy disztribúciós rendszert, amely megengedi az úgymond a kereskedést a tagállamok között. Vannak olyan államok, ahol egyáltalán nincs nagy menekült lakosság, például Kelet-Európában, Közép-Európában, a társadalom nem segíti a menekülteket ezekben az országokban, ez nem fog változni a, a, a trade-off rendszerrel sem. Kifejteni, hogy látja ezt? Uh, thank you very much, Judith. And um, now I'm going to... Köszönöm szépen, Judith. Most a koordinátorok következnek legalábbis azok, akik szeretnének hozzászólni. Zipel, Zipel asszony az első. Thank you very much. Köszönöm szépen. Egy rövid nyilatkozattal, vagy érvrendszerrel kezdeném. Szerintem aggasztó, hogy a holisztikus megközelítésről beszélünk, de úgy tűnik, hogy a tagállamok, legalábbis erről hallunk, olvasunk, tehát a tagállamaink még nincsenek készen arra, hogy tényleg megvalósítsák ezt a holisztikus megközelítést. Tehát a migráció különböző területein nem szeretnének együttműködni, vagy van olyan is, aki egy két dologra koncentrálnak, például az embercsempészek problémájával próbálnak meg valamit kezdeni, katonai úton vagy máshogy. És ez egy nagyon-nagyon komoly gond. Szerintem a legnagyobb, legfejlettebb országoknak kéne az első lépést megtenni, elmondani, hogy valamit tennünk kell, felelősséget kell vállalnunk, tehát tagállamokat. Azt hiszem, hogy sajnálatos, hogy a dolgok eddig alakultak. Lenne egy kérdése még Polet úrnak. Ő említette, hogy a tagállamok között vannak különbségek, hogy milyen típusú támogatás vagy védelmet adnak a menekülteknek a tagállamoknak. Nyáron az összes tagállamban át kell emelni a, jogállami, át kell emelni a, joganyag, a tagállami joganyagba a menekültügyi csomagot. Tehát minden tagállamnak el kell végezni a feladatát, amit kiválasztottak ebből a csomagból, azzal öm, azt át kell venniük a joganyagukba. Ezzel kapcsolatban milyen tervei vannak, elnök? Annyira jól érzem itt magam, hogy elnökölhetem ezt az ülést. Úgyhogy nem is mondanék most semmit, nem szólnék hozzá. Ferrara asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy elkezdtünk arról beszélni, hogy hogy lehet legálisan az Európai Unióba érkezni a migránsoknak, és az Európai Parlament a jövőben is szeretném, az Európai Parlament a jövőben is remélem, hogy azt gondolja, hogy a legális ideérkezés a legjobb, ha legjobb módja annak, hogy az embercsempészek ellen, az emberkereskedők ellen harcoljunk. Tehát, hogyha van egy legális módszer, legálisan is ide lehet jönni, akkor az mindenképpen kifogja a, az embercsempészek vitorlájából a szelet. Szerintem nem katonai fellépés kell, nem bombázni kell, hanem sokkal bölcsebb és okosabb lenne, hogyha legálisan is ide érkezhetnének a menekültek. Kicsit szkeptikus vagyok az Európai Bizottság javaslataival kapcsolatban. Nem tudom, ez tényleg előrelépés? hiszen csak egy korlátozott számú menekült kérőre vonatkozik, és kizárólag ö, ö, sürgőségi esetekben. Több ezer ember vesztette már életét a földközi tengeren, és utána elkezdünk időszakos ö, intézkedésekről beszélni. Jobb lenne, hogy ha mi hamarabb kialakítanánk a végleges mechanizmusokat, intézkedéseket, hogyha minden tagállam vállalna a felelősséget. Az első lépés egyértelmű, hogy a Dublini rendelet megváltoztatása kell, hogy legyen, erre többen is utaltak. Van egy dolog, ami felkeltette a figyelmemet Tillemann úr előadásában. A preferenciákról beszélt. Említette, hogy prioritást kell adni a család egyesítésnek, de más preferenciákat is figyelembe kell venni, hogy a társadalmi integritást, integrációt segítsük. Ezzel egyetértek. Ami a kvóták újraelosztását illeti, hogyha minden egyes tagállamnak van egy kvótája, akkor hogyan lehet ezt összeegyeztetni azzal, hogy megfelel, megfele- hogyan lehet ezt összeegyeztetni a menekültkérők preferenciáival? Még egy dolog. Fontosnak tartom azt, amit a menekültügy alapokról mondtak. Ignáció ennek a kérdésnek, a kollégám az árnyékjelentéstevője. A tagállamoknak különböző lehetőségeik vannak, különböző alapokhoz férhetnek hozzá, de nem egyszerű azt feltérképezni, hogy ezek az alapok megfelelnek annak, azoknak a céloknak, amiért létrehozták őket sokszor az alapjogokat, tehát a menekültkérők alapjogait nem garantálják a tagállamok. Szerintem vizsgálódnunk kéne, hogy ezeket az alapokat hogy, hogy használják fel, és mennyire hatékonyak. Köszönöm. Köszönöm, most akkor rátérünk a hosszabb listára. Kérném, hogy mindenki másfél percre szorítsa a mondani valóját, mert akkor lesz idő a választadásokra is, és lesz idő arra is, hogy a társelőadóknak megadja még a szót zárásként. Úgyhogy kérem, kérem, tartsák be ezt a másfél percet, és Guillaume asszony fog először kezdeni. Merci, Monsieur le Président. Euh, Köszönöm szépen. Két gyors kérdésem lenne. Az első kérdésem az UNHCR-ról szól alapvetően gratulált nekünk a UNHCR képviselője a stratégiánkhoz. A bizottság is azt szeretné, hogyha lennének új legális módjai az ide vándorlásnak. A kérdésem a kvótákra vonatkozik, hogyan lehet szétosztani ezekült a menekülteket. Elképzelhető, hogy újabb kritériumok is felmerülnek? mik a terveik ezzel kapcsolatban. Tehát kérdésem, hogy elkezdhetjük a munkát, vagy még lesz, ami új elem? Aztán van egy másik rendszer, vannak olyan harmadik országok, például Ausztráliában, ahol a, a befogadás is fölmerül, tehát hogy magánemberek, akar, magánemberek fogadhatnak be menekülteknek, menekülteket. Mi a helyzet? Európában van erre példa? Aztán Polet úrhoz lenne még egy kérdésem a közös menekültügyi politikáról. Vannak úgynevezett minőségi jelzőszámok, ezek alapján kéne javítani a menekültügyi eljárásokat. Az előző ciklusban ezt módosítottuk is. A bizottság szerint vannak-e újabb intézkedések, amelyeknek a célja az lenne, hogy ezt a harmonizációt segítse. Aztán operatív együttműködés sok dologra utaltak a közös rezsimmel kapcsolatban, például a származási országgal vonatkozó információ, a bevált gyakorlatok. Itt a harmonizációban hogyan járnánk el? Milyen irányba indulnának el? Köszönöm. Köszönöm szépen. Most Szakovszki úr a néppárt képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is szeretném megköszönni az elnökség, az elnöklést nagyon kedvesen, élénken elnökli az ülésünket, és én nagyon jól érzem magam. Úgyhogy köszönöm. Nos, a témára téve, a, térve, az elmúlt nyolc hónapban azt hiszem, hogy eleget tapasztaltunk már meg abból, hogy mi a valóság. Én szerte Európában rengeteg menekültábort látogattam meg. Voltam Olaszországban és más tagállamokban is, minden tőlem telhetőt megtettem annak érdekében, hogy ezekkel a, hogy ebbe a témába beássam, belássam magam, és hogy ne a közép-európai korlátolt fejével nézzem ezt, aki nem ért ebből semmit, és ne úgy gondolkodjam, hogy a cseh köztársaság mondjuk nem célország, a cseh köztársaságba senki nem akar menni, főként nyelvi akadályok miatt. Azonban, hogyha a globális szempontból vizsgálom ezt a kérdést, akkor bizony felmerülnek bennem aggályok az áttelepítés, a realokáció és egyebekkel kapcsolatban. Szerintem egy picit-picit populista azért ez a megoldás, hiszen több ezren kértek nemzetközi védelmet az Európai Unió területén tavaly. És ebből a több százezerből csak 40 ezer embert fogunk letelepíteni. Úgyhogy professzor úr, ez elegendő, hogyha ezeket az embereket valahol letelepítjük, ahol ők nem szeretnének letelepedni, akkor vajon elégedettek lesznek? Ott fognak maradni, ahová telepítették őket? Hát ez az én személyes kérdésem. Az én családom a második világháború során el kellett, hogy hagyja a lakhelyét, mert a határhoz közel voltunk, és gyakorlatilag megtapasztaltuk ezt, és nem örültünk az áttelepítésnek. És nagyon örülök annak, hogy professzor úr felvetette ezt a témát. Ki fogja fizetni mindennek a költségeit, az áttelepítéseknek a költségeit? Én láttam ezeket a menekült táborokat, és láttam, hogy hogyan élnek ott az emberek, és így tovább. Hát nincs elegendő időm, elnök úr. Utolsó kérdés. Ez az utolsó kérdésem, amit fel szeretnék vetni. Globális megközelítést említettünk, globális megközelítést. De mit jelent ez valójában? Valóban azt jelenti ez, hogy a kvóták saját, vagy a kvóták lesznek itt a megoldás, vagy ezek fogják a feszültséget, el megszüntetni, amely Olaszországra nehezedik? Köszönöm elnézést, mondja az elnök úr, de muszáj korlátoznom az időt. Gyerek úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is ne felejtsük el azt, hogy az Európai Tanács a legutolsó csúcson mit fogadott el. Ugye itt önkéntességről volt szó, tehát arról volt szó, hogy a menekülteket önkéntesen fogadják be. Ez a munkamódszer, és az én hazám, Lengyelország nem régiben több családot fogadott be Szíriából, pontosan ennek az elvnek az alapján, tehát az önkéntességnek az alapján. Magáncégekkel és különböző szervezetekkel működnek együtt, akik menedzselik ezt a folyamatot és a regionális felelősség alapelve is megvan több tagállamban és ma pontosan azokról a menekültekről beszélünk, akik szeretnének a déleurópai országokból máshová áttelepülni, és ez nem azért van, mert háborús helyzet van már több éve, hanem egész egyszerűen ez az emberkereskedelem miatt van. Az emberkereskedők egyre aktívabbak, és azért érkezik egyre több ember az EU felé, tehát most már Közép-Európában befogadtunk a csecseneket, krímtatárokat, és így tovább, és közben erre senki nem figyel. Mi megtesszük ezt Közép-Európában, úgyhogy kérem ne felejtjék el, hogy más felé is vannak határaink, nem csak dél felé, mint az Európai Uniónak, és hogy a nemzetállamok határai a demokrácia kulcsfontosságú elemei is. Tehát nagyon jó, hogy mindenről beszélünk, de nem felejthetjük el azt sem, amikor megnézzük az Európai Bizottság legutóbbi döntéseit, hogy hát nem igazán azt támasztják ezek alá, amit a tanács elfogadott. Köszönöm. Következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök, az, elnök úr, és meghallgattam Türk uralt az ENSZ menekültügyi főbiztosságától, és amiről ő beszélt, ugye nagyon fontos, elég szomorú, hogyha a saját hazámat nézem, hogy mi a helyzet. Ugye a humanitárius segítségnyújtás arról szólna, hogy a helyszínen segítsük az embereket, és hogy finanszírozzuk ezt a tömeges migrációt, ami Svédországot is érinti. Ez nagyon szomorú. Metzola asszony itt jogi csatornákról beszéltünk, legális migrációs csatornákról. Hát ezek megvannak, és ajánlhatnánk, hogy a tagállamok a saját kvótájukat teljesítsék. Nem hiszem, hogy itt lotósorsolást kellene tartani, mert mondjuk ott van egy millió ember Líbiában, akik mind arra várnak, hogy Európába jöjjenek. Hát most, hogy közülük kit választunk, ez tényleg olyan lenne, mint egy lottósorsolás. A svédországi integrációról pedig azt mondanám, hogy mi vagyunk az a tagállam, amely a legtöbb migránsot befogad, migráns befogadja, és ez egy katasztrófa, amely egyre rosszabb és rosszabb, egyre több probléma van Svédországban ebből, az integráció az integrációt nagyon sokan kritizálják Svédországban, és Tilemen úrnak Tilemen úrnak mondom, az, hogy 40 ezer migránst kiválasztunk, az rendben van, de mi van a többi több százezer migránssal, akik nem kapnak tartózkodási engedélyeket az Európai Unióban, és százszázalékos növekedés volt, megduplázódott a földközi tengeren az átkelések száma. Erre nem gondoltak? Mert hát a 40 ezer az elég kicsi szám ehhez a több százezerhez képest. A kvótarendszerről is hallottunk. És arról hogy most akkor mi lesz, hogyha valaki nem fogadja be azokat az embereket, akik a kvótájában szerepelnek. Őket megbírságolják ezeket a tagállamokat? Hát nagyon sokat beszélünk a befogadásról, meg a jó szívűségről, és így tovább, de hát aztán mi van azokkal, akik nem teljesítik a vállalásaikat? Elnézést, de muszáj megszakítanom, és a következő képviselőnek adom a szót. Pour euh, les présentations. Megköszönöm az előadásokat. Röviden, gyorsan. Néhány kérdés. Szerintem a bizottsági javaslat remek. Mindenki arra utalt, hogy a 20 ezres korlát eh, nem felel meg a valóságnak, és a valóságban a szükséglet, az igény még nő. Tileman úr, amikor a kvóták cseréről beszélt, eh, hát elég provokatív volt. Emberi lényekről beszélünk, beszélhetünk tejkvótákról, vagy más kvótákról, de emberek esetében a kvótákról beszélni, ez provokáció. És említette a családegyesítés preferenciáját, szerintem erre nagyobb hangsúlyt kéne fordítani. A prioritást élvező régiókban fogja a menekülteket, menekült kérőket, vagy a, ezeket a dossziékat kiértékelni a bizottság, és aztán elosztani a tagállamok felé, de mi alapján értékel? Aztán azt mondta, hogy a, azt mondta, hogy az eljárásokban az összes lehetséges módszert figyelembe kell venni, de pontosan mire gondolt, ez a legális bevándorlásnak, ez a, vagy legális migrációnak az, e, e, e, ez egy, meg, egy lehetőség, de mi van még, milyen egyéb kérdések vannak még. Egyiptomban, Törökországban is súlyos a helyzet, de többet most nem mondok, mert nincs több időm. Very much. And now, um, this is Köszönöm. Dáli asszony. Köszönöm szépen, elnök úr hatalmas köszönet előadóinknak. Néhány kérdésem volna. Először is a bizottság javaslata kapcsán igaz, hogy hatalmas előrelépés, ám véleményem szerint csak rövid távú intézkedéseket tartalmaz, és hogyha igazából megnézzük őket, eléggé korlátozott a hatájuk. A stratégia nem veszi figyelembe a kibocsátó országok problémáit, holott itt a külügyminisztereknek is volna feladata, hiszen végső soron külpolitikai hatáskörbe első kérdésekről van szó. Aztán van még más néhány gondolatom is. Törk úr arról beszélt, hogy nemzetközi védelmre tartanak igényt a menekültek, főleg szíriaiakra és eritreiakra koncentrál a, az anyag. Nem sokat beszél azonban a szomáliaiakról. Mi van azokkal tehát, akik jogosan tartanak igényt de se nem szíriaiak, se nem eritreiak? Aztán az áttelepítés. 20 ezer ember telepítenek át az két év során. Ám gondoljuk végig, csak ezen a hétvégén 5 ezer ember kelt át a földközi tengeren. Mi lesz akkor, hogyha 20 ezeres küszöbbet elérik? Akkor visszamegyünk az első lépésre? Tilleman professzor Beszélt a felosztási kulcsokról és a, a alkalmazandó kulcsokról. Nem kellene más kritériumokat is alkalmazni, például az ország mérete? Mert azt bizony nem vették figyelembe, amikor a felosztási kulcsot kiszámolták. Köszönöm szépen, Májer asszony. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek, elnök úr. Nagyon naívnak tartom azt a gondot, hogy abból indulunk ki, hogy a disztribúciós kulcs és a kvóták majd gondoskodnak maguktól a szolidaritásról, mert inkább Hollandiába vagy Svédországba mennek a bevándorlók, független attól, hogy milyen disztribúciós kulcsokat alkalmaznak, és a Schengeni területen belül nyugodtan mozognak ezek az emberek. Kérdem én, hogy gyakorlatban hogy képzelik el ennek az egésznek a működését? Miért működne egyáltalán? Thank you very much. Köszönöm szépen, hogy lezárjuk a listát. Dupré úr, egész nap itt ült Dupré úr, egyre csúszott az ön napi rendi pontja, úgyhogy biztosan egész, hosszú napnak néz, néz, néz elébe, köszönjük, hogy végig itt van. Je m'y suis préparé, monsieur le président. Igen, föl vagyok rá készülve, elnök úr. Nézzük a mai témát. Két dologról szeretnék beszélni. Az első az lenne, hogy támogatom azt, hogy a bevándorlás legális módszereit tárgyaljuk, legális utakra van szükség, a humanitárius vízumra is szükség van, illetve úgy gondolom, hogy alapvető dolog az, hogy holisztikus megközelítés alkalmazzunk. De nem tudom. Szerintem nincs olyan legális útja a bevándorlásnak, ami ne ösztönézni a további bevándorlást. mindenkinek meg kell adni a humanitárius vízumot, aki erre rászorul. Tehát vigyázzunk, hogy mit teszünk, mert ugye én ugye humanista vagyok, de még a jövőben is föl kell venni a harcot az embercsempészekkel szemben, mert miattuk egyre többen akarnak idejönni. Tehát tőlük is függ az, hogy hány ember menekül ide Európába. Kérdésem van. A bizottság javasol egy elosztási rendszert. Itt van valami ami nagyon furcsa, Olaszország és Görögország fog választani, ők cseresznyéznek majd, hogy ki az az odaérkezők közül, akiknek, akik ott maradhatnak? Vannak kritériumok? De a zavaró személyeket majd máshova elküldik, és azok maradnak Olaszországban és Görögországban, akik az ottani hatóságok számára megfelelőek? Még egy kérdés. Mi a helyzet mi a helyzet a, a menekültek bevételi forrásaival? Lesz majd erre egy ösztöndi? Vagy egyfajta tőzsde fog kialakulni? Nem értem pontosan, hogy e mire gondolt, amikor erről beszélt. Mert azt hiszem, itt egy nagyon furcsa dolgok is kialakulhat, kialakulhatnának, elfajulhatna a dolog. Azt hiszem, Polet úrnak teszem fel a következő kérdést. Milyen típusú vízumot kapnak majd azok, akik benne lesznek ebben a 20 ezeres kvótában? Milyen lesz a státuszuk? Utolsó kérdésem. A bizottsági 2016-os költségvetés tervezetben az EAZO, az EAZO költségvetése csökkent, tehát kevesebb lesz, mint 2015-ben. Ezt csak azoknak mondom, akik maguk is támogatják az eazo mint én. Köszönöm. Azt hiszem, majdnem mindenki betartotta a hozzászólási időt, ezt köszönöm. Így még arra is maradt időnk, hogy az előadók válaszoljanak a feltett kérdésekre, melyeket hozzájuk intéztek, és utána egy, esetleg két percben reagálhatnak a társ jelentéstevők, és aztán lezárjuk a témát. Kendle asszony. Kérem, hogy válaszoljon azokra a kérdésekre, amit Türk úrhoz intéztek. Először Tilaman úrnak adom meg a szót. Thank you very much. Um, thank, you, thank you for, for... Köszönöm szépen, köszönöm ezeket a kérdéseket. Azt mondták nekem, hogy három percem van, hogy mindegyikre választ is adjak. Úgyhogy ez maga a lehetetlen feladat, különösképpen egy akadémikusnak, aki egy órás előadásokhoz van szokva. De hát azért három lényegi pontot talán ki tudnék emelni, egy-két olyan témát, amely újra és újra felmerült. Ezek közül az egyik a következő. Elég, -e, elégségesek-e a javasolt mechanizmusok, elégséges megoldások-e, ezek megoldják-e a gondot? Hát világos, hogy nem és ezt senki nem is mondta. Nagyon sok mindent föl lehet vetni ezekkel kapcsolatban. A pénzügyi kompenzációt, azt, hogy a számok elégségesek-e, és még más feltételekről is, az allokációval kapcsolatos feltételekről is beszélhetünk, a különböző súlyozásáról ezeknek a feltételeknek, és így tovább de azt hiszem, hogy ebben mindannyian egyetértünk, és az én véleményem szerint most egy alapelvet fektetünk le, amely nagyon fontos. Ez pedig azt jelenti, hogy nagyobb legyen a gyakorlati szolidaritás és felelősség megosztás. Tehát ez fontos. Most nem próbáljuk az összes problémát egyik napról a másikra megoldani, hanem a rendszert kívánjuk javítani, hogy jobb legyen, mint amilyen most. Ugye mindannyian egyetértünk abban, hogy ez a rendszer nem jó, legalábbis ha megnézzük a mostani helyzetet. Egy másik, többször is felmerülő téma a visszaélések lehetősége. A gazdasági, gazdasági migránsok lehetséges-e, hogy kihasználják ezt a rendszert, és itt a bizottság javaslata nagyon világos. A javaslat kimondja, hogy ezek a szabályok csak arra vonatkoznak, akik akiket megillet ez a védelem, és nagyon komolyak ezek a feltételek, tehát azokat a csoportokat el kell ismerni. 75%-os vagy e fölötti kell, hogy legyen a százalékos arány, és a megfeleléshez. Tehát azt hiszem, eloszlathatjuk az aggályokat azzal kapcsolatban, hogy gazdasági migránsok élhetnének vissza a rendszerrel, illetve azzal, hogy ez nem lesz hatékony. És végül pedig a kvóták, amely a harmadik téma, ami gyakran fölmerült. Engem akadémikusként arra kértek meg, hogy jöjjek ide és beszéljek a többféle lehetőségről, amely előttünk van a véleményem az, hogy hát nyilván valamit, valamiért, ugye agaszt bennünket a Dublini rendszer több hiányossága és a problémák ebben a rendszerben, és hát hogyan lehet erre elméleti, tisztán elméleti szempontból válaszolni. A kvóták kereskedelme nyilván nem oldaná meg az összes hiányosságot, de azért maximalizálná a kihasználtságot. Ennek vannak hátrányai, de az én véleményem az, hogy jelen pillanatban a kvóta kereskedelmről zajló eszmecsere valószínűleg eltereli a figyelmünket arról, hogy még mi lehetséges. Tehát azok, akik ellenzik azt, hogy a nagyobb felelősség megosztás felé haladjunk, belekapaszkodnak ebbe, és azt mondják, hogy a humanitárius aggályok miatt mi nem vagyunk hajlandóak ezekkel az elképzelésekkel foglalkozni. Tehát talán amiket felvetettem, talán hasznosak lehetnek a jövőbeni eszmecseréhez. A bizottsági javaslat fővonalakban a jó javaslatokat tartalmazza, és nagyon fontos alapelvet fektet le, amelyet később tovább lehet fejleszteni. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr, hogyha valakinek a kérdésére nem tudtak válaszolni, akkor a szakbizottság titkárságán keresztül gondolom szívesen válaszol erre. Polet úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a kérdéseket, és hát tényleg a három perc az valóban nem túl sok, de nem baj, köszönöm. A végrehajtással kapcsolatos kérdés már ami azt illeti, hogy nemzetközi jogban az átültetés hogy áll, ennek a menekültügyi csomagnak az átültetése. Hát nem tudok a 28 tagállam helyzetéről most itt értékelést tartani, de az AIDA e adatbázison keresztül követjük a helyzetet, és azt hiszem nyugodtan mondhatom, hogy nagyon sok országban elég lassan halad ez az átültetés. Az átültetés határideje július 20-a, mármint idén július 20-a, és úgy látjuk, hogy több országban még ott tartanak, hogy még az eszmecsere zajlik, a kormány javaslattervezeteket készít arra vonatkozóan, hogy a nemzeti menekültügyi szabályozást hogyan reformálják meg, de még nem jutottak ennek a lezárásáig. Tehát ez általában jellemző és aztán pedig kik azok, akik élen járnak a, mondjuk a restriktívebb kérdések átültetésében, mielőtt még egyáltalán elfogadták volna ezeket, van egy olyan tagállam, amely gyakorlatilag még a, mielőtt a befogadási feltételekről szóló irányelvet elfogadták volna, már a jogszabályait ehhez igazította, a befogadó központokra vonatkozó szabályokhoz, és így tovább. Tehát erről se feledkezzünk el. És aztán mi történik a menekültekkel, illetve a humanitárius vízummal rendelkezőkkel, milyen státuszuk van? Hát attól tartok, hogy sajnos ez a nemzeti jogtól függ, tehát az adott tagállam nemzeti jogától, és ez bizony egyik tagállamról a másikra különbözik. Vannak olyan tagállamok, amelyek hát valami fajta humanitárius státuszt adnak, és vannak, akik gyakorlatilag a nemzeti menekültügyi eljáráson végigviszik a kérelmet, és aztán így kap védelmi, védett státuszt az illető, de minden tagállamban szinte más az eljárás, és gyakorlatilag ez a gond, tehát a, a, az, hogy a védelmet ezen ezekkel a különböző módszerekkel adják, adják meg, bár maga az európai rendszer közös. Tehát ez egy olyan probléma, amelyet meg lehetne oldani azzal, hogyha a közös rendszert működtetnék, és aztán még gyorsan az innovatív megközelítésekről. Tehát hogyan lehetne javítani a normák minőségét és végrehajtását? Több megoldás is van erre. Az egyik, amit most próbálnak a menedékkérelmek közös feldolgozása. Ez egyébként a bizottsági javaslatnak is része volt, már a relokációs bizottsági javaslatnak. Itt az szerepelt, hogy Olaszországban más, és Görögországban és máshol a példákra alapozva több kérelmet közösen dolgoznának fel. Hát, hogy ez gyakorlatban hogy működik, még erről nem sok a tapasztalatunk, tesztelni kell, de azért csak óvatosan, óvatosan körültekintéssel kell eljárni. Emlékezzünk arra, amit a bevezetőben mondtam, hogy a, ennek a státusznak az elismerése mennyire különböző, és hogy az egyes tagállamok mennyire másként gondolkodnak arról, hogy ki érdemel nemzetközi védelmet. Például Franciaország és Eritrea esetében 26% az elismerés aránya, és az összes többi tagállamnál 75% fölött van ez hogyha a francia adminisztrátorokat hagynánk, hogy Olaszországban és Görögországban az eritreai menedékkérők anyagain dolgozzanak, akkor kíváncsi lennék, hogy mi lenne az eredmény. Úgyhogy azért ezeket az aspektusokat alaposan meg kell még vizsgálni. Köszönöm szépen, és most pedig Kendel asszony következik. Köszönöm szépen, már fogy az idő. Egy-két dologra még visszatérnék, amit több képviselő is említett itt a teremben. Az egyik, Törk úr, ugye, eml- Törk úr említette, hogy mi az áttelepítést, a relokációt támogattuk, tehát ezeket a, az Európai Bizottság erre vonatkozó javaslatait. Ettől függetlenül azért legyünk reálisak, és ismerjük el, hogy 40 ezer fő esetében ez a megoldás nem fogja az egész problémát megoldani, és az sem, hogy az áttelepítés 20 ezeres programja majd az összes gondot elfújja, miközben folyamatosan érkeznek az emberek Európába. Tehát a holisztikus megközelítésre kell odafigyelni. Úgy kell ezt látni, mint egy intézkedés az összes többi közül, amelyet meg kell még tenni. Ebből a szempontból üdvözöljük, de ne feledkezzünk el arról sem, hogy meg kellene vizsgálni a probléma gyökereit. Miért akarnak a származási országból eljönni ezek az emberek, és miért töltenek éveket más országokban. Például a Szíriával szomszédos országok, Kenya, Etiópia, Szudán, Egyiptom, ezek, ezeket az országokat is meg kéne nézni. Mi történik, miért hagyják el a menekültek ezeket az országokat, és tudnánk-e mi segítséget nyújtani nekik ezekben az érintett országokban hogy ne kelljen tovább jönniük Európába. És a jogi támogatás az csak egy aspektus, persze nagyon fontos. Volt több kérdés is, azt hiszem, a menekültügyi főbiztossághoz, a magánszponzor programokról, Ausztráliát említette valaki, Kanadának is van egy ilyen nagyon jól fejlett magánszponzor programja, és azt hiszem Németország is működtetett egy ilyet Szíria esetében szírmenekültek esetében, de nagyon szívesen megosztunk önökkel ilyen információkat azoknak, mondom ezt, akik többet szeretnének tudni erről. Aztán az áttelepítés és az erre vonatkozó letelepítés és erre vonatkozó feltételek. Több ország érintett itt, és közöttük több EU-s tagállam is van. Ugye a letelepítés több éve zajlik, megvannak a feltételek, a jogi, a fizikai védelem, az, hogy ki kaphat ilyet, tehát a nők, a kiszolgáltatottak, és így tovább. Ezek a legismertebb feltételek, és a menekültügyi főbiztosság nyilván a szűrés, az egyének szűrésében részt vesz, de azokkal az országokkal dolgozik, ugye, akik részt vesznek a letelepítésben, és együtt működünk, tehát nem csak a menekültügyi főbiztosság válogatja ki az embereket. Az utolsó megjegyzés pedig az, hogy visszatérnék a az elosztásra, illetve hogy milyen alapon történjen az elosztás, milyen kulcsok alapján. A bizottság már feltételeket azonosított, és hát lehet persze még beszélni további feltételekről, de van egy kihívás, és ez tulajdonképpen vissza visz arra, amit Tilleman úr is elmondott már, a preferenciák. Tehát most figyelembe vegyük a migránsok kéréseit, preferenciáit, vagy sem. A bizottsági javaslatban egyelőre ez nem szerepel, de erről is lehet még ezmecserét folytatni, hogy hogyan, vagy hogy egyáltalán ezt figyelembe kellene elvenni. Nagyon érdekes, amikor ezt megnézzük, olyan országok példáján, ahol Kenya és mondjuk, mint Kenya és más országok, mert nagyon korlátozott ilyenkor ez. A családegyesítést figyelembe vesszük, mondjuk a nyelvi vagy oktatási hátteret, és így tovább, vagy egyéb tényezőket, de hát egész egyszerűen nincs akkora választási lehetősége az embernek, és hogyha az átelepítési folyamatban érintettekkel beszélünk, akkor általában megértik, hogy milyen lehetőséget kaptak, hogy ez a lehetőség, tájékoztatják őket arról, hogy mire számíthatnak még az elutazásuk előtt, illetve elutazásuk után, és a legtöbb esetben azért ez működik, és én ezzel fogom befejezni. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr, hálás vagyok minden előadónak, és most ezt a napirendi pontot le is fogjuk zárni, úgyhogy a társelőadóknak gyorsan megadnám a szót, és kérem, hogy legyenek nagyon-nagyon rövidek az áró megjegyzéseikben. Először Metszóla asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, megköszönöm mindenkinek a hozzászólásokat. Természetesen jobb lett volna, hogyha az Európai Bizottság is képviseltette volna magát. Pontosan azért mondom ezt, mert pont az Európai Bizottság javaslatát vitattuk meg, úgyhogy jó lenne, hogyha meghívnánk a bizottságot, és részletesebben megvitatnánk velük a javaslatukat. Én úgy gondolom, hogy még többet kell tenni, de hát nyilván, és a kollégák is említették ezt, minden azon múlik, hogy a miniszterelnökök hogyan fognak majd dönteni, ők fogják megvitatni az Európai Bizottság javaslatát. Mi megosztottuk egymással a véleményünket, kiderült, hogy szerintünk ez a javaslat jó lépés, jó irányba tett lépés, de ennél még sokkal több a tennivaló. És az is kérdés, hogy miért csak két tagállamot választottak, miért nem vették fel Szomáliát a listába. Én egy olyan országból származom, ahol a menedékkérelmek 90%-át nyújtják be. Én ezt szerettem volna elmondani, hogy hogy lehet az, hogy csak egy tagállam elfogad mondjuk 19 ezer kérelmet, és akkor ebből 6 ezeret értékelnek pozitívan. Tehát ez nagyon fontos a menekültügyi rendszer szabályainak az alkalmazásakor, ezt a kérdést mindenképpen elemeznünk kell. Ela és még azzal is foglalkozni kellene, hogy mi történik mielőtt a, a menekültek vagy az érintett emberek az Európai Unióba eljutnak, illetve az Európai Unió érintett országába elutaznának, és aztán ott azt a választ kapják meg, hogy hát igen, az ön menedékkérelme negatív elbírálás alá esik, mert ön nem jogosult védelemre. Tehát nem kellene elmennie annak az érintett személynek ebbe az országba, hogy ezt az információt közöljék vele. És aztán senki ne gondolja úgy, hogy ő kizárhatja magát a felelősség megosztás alól. A migrációs nyomással kapcsolatos felelősség mindenkié, és ezt meg kellene osztani. És most Kienge asszony következik. Köszönöm szépen, én is megköszönöm az elő a, a minden hozzászólónak, az elmondottakat, véleményeket, kérdéseket, ez segíteni fog bennünket a munkánk folytatásában. Hát nyilván erről még sokat fogunk beszélni, ahogy kollégám is elmondta, rengeteg pont itt érinti a bizottságot, tehát az biztos, hogy az Európai Bizottsággal is találkoznunk kellene annak érdekében, hogy több részletes információt kapjunk, hogy elmagyarázzák nekünk jobban ezt a javaslatot, és így a végén konkrét javaslatokat tudjunk megfogalmazni ebben a dokumentumban. Vannak olyan pontok, amelyeket még el kell mélyíteni, mélyíteni szerintem, például a kék kártyával kapcsolatban. Itt jó lenne a kék kártyával kapcsolatban, hogyha konkrét példákat hallanánk a mobilitásra, a mozgásszabadságra, és így tovább, és hogy milyen tapasztalatok vannak más államokban. És ugye tudjuk, hogy itt van ez a kék kártya, de ez nem elegendő, és nem az egyetlen eszköz, arra, hogy a gazdasági migránsokat kezeljük. Egy másik pont, amit még el kell mélyíteni, a szolidaritás az Európai Unión belül, és két nemzetiséget említettek, vagy két tagállamot említettek, de ehhez hozzá lehetne tenni még másokat is, hogy miért nem az irakiak, miért nem a líbiaiak, és így tovább, hogy nem lenne igazságosabb. Például az, hogy rögtön a nemzetiségből indulnánk ki, hát ez rengeteg olyan kérdés, amelyet még meg kell fontolni. Azzal zárom tehát, hogy egy picit többet kellene befektetni ebbe, rövid, közép és hosszú távon is, sürgősségi intézkedésekkel is, és struktúrált politikákat kell kialakítani, küzdeni a mélyen rejlő okok ellen, tehát a gyökerek ellen, és a, így kezelni a migrációs áramlatokat. Köszönöm. Köszönöm szépen mindenkinek ezt a rendkívül érdekes vitát, köszönöm az előadóknak, hogy időt szakítottak erre, nagyon-nagyon érdekes volt. A következő két órában egy saját kezdeményezésű jelentésről kellett volna beszélnünk, tehát június 25-én kerül erre majd sor. A bizottsági javaslat bizottsági javaslatról valaki nyilván be fog számolni a bizottság részéről. Nagyjából időben vagyunk, de mielőtt rátérnék a következő napi rendi pontra, szeretnék elbúcsúzni az előadóinktól. her hammer. Yeah. Uh, could you please, uh... Kérem, foglaljanak helyet. Elég mozgalmas itt az élet most a teremben. Jó lenne, ha mindenki leülne, úgy könnyebb lenne a munka. Sargentini és mások. Kérem, hogy foglaljanak helyet. Yes, I'm just calling them to order, Mrs. Sargentini. And, uh... Sargentini asszony, most rendre utasítottam az imént, mert láttam, hogy bolyong. Jó. Akkor folytassuk, hölgyeim és uraim. 5 perces késésben vagyunk, ez nem túl rossz eredmény, de azért folytassuk. A következő napirendi pontunk a tanácsal folytatott háromoldalú tárgyalásokról való beszámoló, tehát a háromoldalú tárgyalások jelenleg állásának ismertetése az unió pénzügyi érdekeit érintő csalás elleni büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelem a téma. A társadalmadók Gressle asszony és Szipel asszony, amit említettem, tehát Szipel asszony a mi szakbizottságunkban a társ jelentéstevő. Szippel asszony következik, és természetesen, hogyha bárkinek még mondanója van, azt elmondhatja utána. Parancsolja Szippel asszony. Köszönöm, elnök úr. Igen. Ez volt a hatodik háromoldalú tárgyalás. Ez, egyébként én akkor debütáltam, tehát nekem ez volt az első. Múlt kedden reggel volt e, e, ez a háromoldalú tárgyalás. Gressle asszony elnökölt, és Huanson ú, asszony a volt lett részről, illetve elnöki részről a vezetője, vagy a képviselője ennek a témának. Számunkra rendkívül fontos ez a téma. Milyen csalásokról van szó, például például közbeszerzéssel kapcsolatos, vagy, vagy áfával kapcsolatos, vagy akár más csalások is ide tartoznak az irányelv hatája alá. Ez az úgynevezett végső csomag. A közbeszerzéssel kapcsolatos csalásokban némi haladás sikerült elérni, sőt már közel állunk a végső megoldásához egyéb kérdésekben még mindig vannak, különbö- vannak nagy véleménykülönbségek a tanács és a parlament között. Ami a természetes személyek elleni szankciókat illeti, a parlament egy minimális 5 év büntetést szeretne, illetve 50 ezeres pénzbírságot. A tanács 4 éves büntetést javasol, és 100 ezer eurós, de nem kötelező érvényű pénzbírságot. Számunkra elfogadható végül is ez a négy év, és föl tudjuk emelni 100 ezer euróra a, bünteti, a pénzbírságot, de ragaszkodunk ahhoz, hogy ez kötelező érvénye legyen, a tanács erre viszont nem halandó. Ami az elévülést illeti, mi azt szeretnénk, hogy 5 éves lenne ez az elévülés mindenhol. A tanács ezt nem tudja elfogadni, hiszen a tagállami jogszabályok néha eltérnek, és ez magasabb rendű lehet. Elképzelhető, hogy meg is meg tudunk egyezni, és kompromisszumot kötünk, de minden a végső csomagtól függ. ami pedig a büntetés végrehajtását illeti, vagy annak felülbírálatát, itt is eltérnek a tanács és a parlament elképzelései. Az áfa kérdés jelenti a legnagyobb gondot. A parlament és a bizottság azt szeretné, hogyha az áfa probléma is az irányelv hatája alá esne. A tanács ezt egyáltalán nem tudja elfogadni, úgyhogy semmiféle kompromisszumos javaslat nem született meg még erről. Ez volt az utolsó három oldalú egyeztetés, és a ami a lett elnökség alatt történt, úgyhogy várjuk, hogy mit hoz majd a luxemburgi elnökség. Lehet, hogy ez egyfajta megújulás lesz, és lehet, hogy majd megváltozik a tanács álláspont is, főleg az áfa kérdésre vonatkozóan, hiszen ez a legfontosabb probléma most a parlamentre nézve, ennyit szerettem volna mondani. Elnök, köszönöm szépen, hát ez nagyon átfogós, velős volt, van-e valakinek észrevétele erről? Elég sok itt az árnyék jelentéstevő. Van, -e, aki hozzá akar szólni? Nem muszáj. Szipel asszony annyira jól elmagyarázta az egészet, hogy nem ragaszkodom. Nem, remek, nagyon jó. Akkor most már nem is vagyunk késésben, sőt. Nem rendelek el két perces szünetet, hanem rátérünk a következő napi rendi pontunkra, de csináljuk, mi, csináljunk mindent úgy, ahogy kell az elnöki az elnöki feljegyzés alapján. Kedves kollégák, Kirkhope úr a libés jelentéstevő, a 2015. február 26. i jelent, bemutatott jelentéshez egy kiegészítést készített, 787 módosító érkezett, és eszmecserére kerül most sor. Azóta három jelentős tevőütésre, ülésre kerül sor. Először az előadónak adom meg a szót Kirkhope úrnak. Well, thank you, Chairman. Um... Köszönöm, elnök úr. Has just mentioned. Ahogy az elnök imént mondta, valóban rendkívül sok módosítót kapott ez a jelentés, és már maga az, hogy mennyi módosító érkezett, ez is mutatja, hogy mindenki szeretné, hogy megfelelő legyen ez az irányelv. Az elképzelés az, hogy az év végéig ezt a folyamatot lezárjuk, mindenki azt szeretné, hogy adatvédelmi rendelet ügyében és irányelv tekintetében is ugyanennyi idő alatt sikerüljön valamit elérni, és bátorító dolog az, hogy sokan így gondolkodnak. Szerintem ez az irányelv nem csak a terrorizmus és a nemzetközi bűnözés elleni harcban fontos, hanem azért is, mert adatvédelmi szempontból a lehető legjobb normákat kell megvalósítani, illetve a jogorvoslatra is vonatkozik főleg utasok esetében. Emberi életeket kell védenünk, illetve a szabadságjogokat is, és szerintem ezt a dolgot ki lehet, meg lehet oldani kiegyensúlyozott módon is, és erre példa ez az irányelv. Sokféle módosító érkezett, vannak olyan módosítók, amelyek az egész irányelvet elutasítják, de vannak olyanok is, amelyek további adat megosztásra és átvitelre kérnek. Ez az irányelvre, illetve a rendeletre is, rendeletre is vonatkozik. Én ebben az átdolgozott jelentésben egyértelműen fogalmazok, ez egy átdolgozott jelentés tehát, mert a média, sajtó sokszor csak egy bizottsági javaslatról beszél, hát ezt mi, mint parlament nem tudjuk elfogadni. Mindegyik módosítóról megvan a álláspontom, a véleményem, de azt hiszem, hogy okosabb dolog, hogyha ma azoknak adom meg a szót, akik akik a véleményeket írták, főleg így, hogy most ide vagyok kötvehez az elnöki székhez. Azt hiszem vannak olyan alapkérdések, amelyekben meg tudunk egyezni, ez is a célom. Ezek adatvédelemről szólnak, adatvédelmi garanciákról, az irányelv hatájáról, illetve arról, hogy az információ cserét jobban és hatékonyabban kell megtenni, illetve jobban kell ezt szabályozni a tagállamokban. A képviselők és a módosítók benyújtói egyértelműen azt szeretnék, hogy az adat csere megvalósuljon. Hogy ez hatékony legyen, és hogy, a, és hogy ezt megfelelően végrehajtott eszközökkel tegyük. Vannak annak sem értelme, hogy az eszközöket, a létező eszközöket ne használják fel a tagállamok, ezeket fel kell használni, és megfelelő módon kell ezt tenni. Ismerünk mi olyan eszközöket, amelyeket megvalósítottak, amelyek elősegítették az adatcserét, és ezzel a bűnöző szerveket segítették. Az elmúlt években láttunk ilyesmit, de azt is láthattuk, hogy nem jól és nem eléget használták ezeket az eszközöket. Aztán olyan módosítók is ö, kaptam, amelyek kiegészítenék az irányelv hatáját, tehát újabb újabb bűn cselekményeket sorolnának fel ide, még a hatály alá esnének. Nagyon fontos az is, hogy a joghézagokat kitöltsük, tehát hogy ne legyen lehetősége ez a, a azoknak, akik a bűncselekményeket elkövetik. Megpróbáltam az árnyék jelentéstevőkkel együtt dolgozni. Én optimista és realista vagyok. Optimista vagyok, mert remélem ezt a mai délelőtti ülést. De hát egyetértünk-e mindenben? Nem. Egyszerű lesz megegyezni? Nem. De szerintem, hogy együtt működünk, akkor képesek vagyunk arra, hogy megoldásokat találjunk, és szerintem, illetve remélem, hogy hamar tudunk majd egy új PNR rendszerről szavazni, és remélem, hogy ezt a szavazást minden frakció fogja tudni támogatni. Rendkívül fontos az, hogy az, ö, hangsúlyozni, hogy az eszközre szerintem szükség van, nagyon fontos, hogy ez arányos legyen. A bizottság, a tanács és a tagállamok is többször hangsúlyozták, illetve a bűnöldöző szervek és az Európol is, hogy igazi fenyegetettségnek vagyunk kitéve, valós fenyegetett fenyegetettségnek, és ezért megoldásokra van szükség. Végezetül szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik tanácsot adtak, akik tájékoztattak, információt adtak. Köszönöm tehát a tanácsadást, a segítséget. Köszönet az árnyékjelentéstevőknek is, akik kemény munkát végeztek, és teljes lendülettel az együttműködésen voltak. Most pedig a kollégáimnak adom meg a szót, hogy megtehessék észrevételeiket. Axel Foss úr ma nem tudott eljönni, de helyettesíti őt. Diaz Szeméra úr, ő lesz az első néppártner. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban. Axel nevében szólok ma hozzá ő az árnyékjelentés tevője ennek a rendkívül fontos témának. Először is köszönetet szeretnék mondani önnek. Nagyon intenzív és hatékony munkát végzett, mint jelentéstevő. Axel most a néppárti bűrőülésen van, és azt mondta, hogy Rigában a tagállami parlamentek elmondták azt, hogy mennyire aggódnak, hogy az Európai Parlament ilyen hihetetlenül lassú a PNR szabályokkal kapcsolatban. Hogyan állnak a tárgyalások itt most házon belül? A néppárt úgy gondolja, hogy rendkívül fontos az, hogy mi hamarabb állást foglaljunk, és utána azonnal elkezdhessük az intézményközi vitát. A parlament túlságosan lassú. Két hónap telt el azóta, hogy a módosításokat, a módosítókat be kellett terjeszteni a Körkop jelentéshez. A jelentéstevő valóban kiváló munkát végez, ezt még egyszer elmondom, de az eddigi öt árnyék jelentéstevő ülésen semmiféle erőrelépés nem történt. A hetes, a hetes A, a nyolcas és az egyes cikkről tárgyaltunk, de még semmiben nem sikerült megegyezni. El szeretném ismételni a néppárt számára, mik a lényeges pontok. Ezek olyan pontok, olyan dolgok, amelyekből nem tudunk engedni. Miért? Azért, mert számukra prioritás az, hogy a polgárainkat védjük a terroristák és egyéb súlyos bűncselekmények ellen. Tehát nézzük a főbb pontjaink. Ezek alapvetően 70 módosítóban vannak megfogalmazva. Először is a hatály kiterjesztése. Az EU-n belüli, az EU belüli járatokra is ki kell ezt terjeszteni, hiszen a bűn, bűncselekmények elkövetői, illetve a külföldi harcosok, dzsihadisták feltárására is alkalmas ez. Aztán ott vannak a különböző utazási utazási irodák. Ők sokszor charter gépeket bérelnek, de nem mindig történik a charter gépekről is um, adat, PNR adat átvitel, tehát ezt kéne megoldani, hogy a charter gépek esetében és az utazási irodák által um, üzemeltetett gépek esetében is megtörténjen. Aztán az Európol és a tagállamok közötti adatcserének a fokozására van szükség, ez rendkívül fontos. Az Európol szerepét kell megerősíteni, erről most többet nem beszélni. Az adatok megtartása. Az adatok megtartásának ideje rendkívül fontos kérdés. Hogyha túlságosan rövid ideig őrizzük meg az adatokat, és higgyék el, tudjuk, miről beszélek, akkor ez azt jelenti, hogy nem lesz eredménye a nyomozásnak, és a, a bűncselekmények elkövetői szándékosan ilyenkor felfüggesztik a tevékenységüket, és megpróbálják a nyomokat eltüntetni. Tehát ez nem megengedhető. Ki kell, ki kell bővíteni négy hét évvel az adatok megtartásának idejét, és nagyon fontos, hogy ezek állandó, hogy ez állandó legyen. Az érzékeny adatok felhasználása természetesen tilos, de az adatvédelemre is törekedni kell, tehát kell egy független tagállami adatvédelmi szerv, amely ezt a dolgo, ezzel a dologgal foglalkozik, tehát a PNR adatok esetében az adatvédelmet megoldja, ő ellenőrzi, hogy hogyan használják fel ezeket az adatokat. Aztán súlyos bűncselekmények. Ezt egyértelműen kell definiálni. A 277-es módosító foglalkozik ezzel, ott egy lista is olvasható. Az összes olyan bűncselekményt itt föl kell sorolni, amely a közrendre komoly fenyegetést, fenyegetettséget jelentenek. A Süddeutsche Zeitung arról számolt be, hogy Franciaországban minden egyes párt azt kérte, hogy hozzáférhessenek az adatokhoz, főleg a PNR adatokhoz, hiszen erre van szüksége az, azoknak, akik a terrorcselekményeket derítik fel, ezek ellen harcolnak. Amikor Said Uácsi nyomát elvesztette a rendőrség, ő volt az egyik elkövető a Charlie Hebdo esetében, tehát Párizstól Remszig elvesztette valahol a tetes nyomát a francia rendőrség. Az azért van, mert nem voltak megfelelőek a PNR adatok átadási feltételei, tehát ezen kell dolgoznunk, Nagyon fontosnak tartom azt, hogy hogy megfelelő garanciákat adjon a PNR adat megőrzés és tárolás. És nagyon szomorú lesz a vége a, a történetnek, hogyha nem tudják megadni az Európai Uniós intézmények a megfelelő garanciákat. Tehát kompromisszumokat kell megkötni a lehető leghamarabb a tagállamoknak és a parlamentnek. Ez a néppárt álláspontja, az enyém is, és Axel Foss is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a szociális nevben Zipl asszonya. Következő. Köszönöm szépen, elnök úr. A nagyon figyelemre méltó előadás után nem is tudom, hol kezdjem a magamét. Talán azzal, hogy mi Persze nagyon különböző elképzeléseink vannak mindannyiunknak, ám remélem, hogy Tomács hiba volt, mégis különösen hangzott az, hogy a néppárt követeli ezt a dolgot. Hát mindannyian követelhetünk dolgokat, de a végén aztán kompromisszumot kell kötni, ez az alapja a további tárgyalásoknak. Tehát mindenféle nézetkülönbségek és a 700-nál több módosító ellenére először is a jelentéstevőt illeti köszönet, aki nagyon nagy erőfeszítést tett ahhoz, hogy helyreállítsa a párbeszédet olyan helyzetekben, amikor a bizalmatlanság és a, a kompromisszumok szétesése adódott. Tehát az első két előadó találkozó nagyon-nagyon rövid volt, mert nem voltak meg a fordításai a szövegeknek, csak a munkamódszerekről tudtunk tárgyalni magukról, magáról az anyagról nem. Tehát a gyorsaság persze nem mindig tesz jót a dolgoknak, és szeretnék utalni arra az állásfoglásra, az előadó figyelme ajánlanám, amelyet annak idén elfogadtunk a parlamentben, és már megállapodtunk abban, hogy egy európai a lehetőség szerint egyetlen mindenki számára kötelező PNR rendszert akarunk létrehozni, ahol is persze az adott védelmi csomag elfogadását is szeretnénk előrányozni ezzel egy időben, és ha a néppárt az állampolgárok védelmét emlegeti, igen, ez fontos, hogy a bűncselekményétől megvédjük, megvédjük őket, ám arra is emlékeztetnék, hogy 90-90%-a, vagy akár egyesek szerint több is a légiutasoknak ártatlan állampolgár, úgyhogy azért arra is figyelni kell, hogy az adataikkal ne éljenek vissza, és úgy valósuljon meg a biztonság követelménye, hogy az adatokkal tisztességesen bánnak, és ártalmatlan polgár, ártatlan polgárok adatait nem teszik bele olyan rendszerbe, ahol nem, ahol nem való. Az arányosság is nagyon fontos elem, az állásfoglalás is említi, és azon bűncselekmények listája, amely szerepel, helyén való, a fenyegetettségek eh, néppárti felsorolásából mindent beletettek a listába, ám olyan cselekményekkel szerepeljenek itt, amelyek esetében a PNR rendszer valóban hozzáadott értéket hoz az elnök való harchoz, amely nem ilyen, annak esetében nem szabad félrevezetni az állampolgárokat, a PNR nem segít minden bűncselekmény ellen, ennek szemben kell, tehát ezt a listát átdolgozzunk, és arra is szeretnék figyelem, felhívni figyelmet, hogy az állásfoglalás arról is dönt, hogy az Európai Bíróság előzetes adattárolási ítélete milyen módon érvényesíthető, illetve annak indoklása, hát hogyan lehet betartani, és a szabályozásban érvényesíteni úgy, hogy úgy hozzunk létre biztonságot, hogy nem éljük meg újra azt, ami az előző adatok tárolásánál megtörtént, amikor a bíróság kellett, hogy rendezze ezt a dolgot. Tehát legalábbis arra kell törekedjünk, hogy megpróbáljuk az adatok ö, tekintetében jó eredményre jutunk. Ami pedig a hatályt illeti, meg az adatok tárolásának időtartamát, ha pontosabban megvizsgáljuk ezen időtartamokat a bűncselekmények kapcsán lehet, hogy inkább nem is gondolták komolyan, lehet akár 50 évig is ülni az adatokon, hiszen lehet, hogy bűn elkövető nagyon sokáig vár, mire ismét bűnt követ el. Tehát egy kicsit ironizálva ugyan, de azért az arányosság követelményét érdemes körültekintően felülvizsgálni. Szerintünk a komoly határon átnyúló bűncselekményre kellene koncentrálnunk ezzel az eszközzel, meggyőződve arról, hogy csak az határon átrepülő gépek utasainak adataival adatait dolgozzuk fel. És hogyha mondjuk a bűnelkövető arcát és nevét megváltoztatja, akkor nem sokat ér a PNR. Ha megvan egy bűnelkövető neve, akkor abból indulok ki, hogy Európában nagyon sok intézkedés van, és nagyon sok adatbank arra, hogy ezt az elkövetőt megtaláljuk. Ilyen esetben a PNR különös értéke abban van, hogy algoritmusok alapján a, bűn, a bűnöző szervek a nem név szerint ismert bűnelkövető nyomára tud akadni a PNR révén. Úgyhogy erről is beszéltünk a módosítók értékelésekor. Mint mondhatom, nagyon széttartó pozíciók vannak egyes területeken, ám mégis azt hiszem jó úton haladunk afelé, hogy sok dologban megegyezzünk, számunkra fontos tehát a bíróság ítéletenek figyelembevétele, a magas adatvédelmi norma, a kötelező adatcsere, a hatály kérdései, és azt is szeretnénk biztosítani, hogy a dolog végén a tanács óhajának megfelelően egy európai rendszer jön létre, amely minden tagállamban alkalmazásra kerül, és nem 28 vagy 29 különféle rendszert kelljen összehangolni. Ezen kell dolgozzunk, és bízom abban, hogyha mondjuk dátumot nem is tudok elmondani, hogy mikorra, de végül is dűlre jutunk. Thank you very much. Köszönöm szépen. Sophie Inhetfeld. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a jelentés tevőnek mindkettőjüknek. Én is visszhangoznám Birgit szavait, és köszönöm az árnyék előadóknak is, meg az előadónak is, hiszen ez a téma dosszié, dosszié elég rögös úton haladt eddig, ezért jó az, hogy visszatértünk a tárgyalóasztalhoz, méghozzá egy pozitív légkörben. Kicsit meglepett, meglepett Diaz de Mera úr szavai, mert szerintem nem jól vázolta, nem jól festette le a tárgyalások légkörét, legalábbis eleddig. Az a megjegyzés, hogy az Európai parlament lassan halad a PNR témában, hát nem feltétlenül helytálló, keményen dolgozzunk, és remélem, hogy a bizottság és a tanács képviselői is meghallgatják. Ha a tanács és a bizottság mikorra akar lépni, vajon ebben az évtizedben? Az ugye jó lenne, ha moccannának végre. Én már két és fél hónapja várom a választ az egyik levelemre nem tudom, hogy az Európai Bizottság mondjuk lehet, hogy galampostával küldi a válaszát, de hát mindenképp jó lenne, ha mondjuk a hétvégéig az asztalomra kerülne a válasz. Nem olyan borzasztó bonyolult a levelem. Egy olyan kérdéssort tartalmazott, amit már március elején beterjesztettem a bizottság elé. Konkrét kérdések, nem válaszoltak rá. Ez a szükségesség és arányosság elvét taglaló kérdések voltak az EU PNR rendszer A másodszorban a régóta várt, régóta esedékes jogi elemzését is várjuk a data retention döntésnek az értékelését. Vá azt várom el a bizottságtól és a tanástól, hogy teljesítse feladatát, mert különben mi sem teszünk semmit. Oké? Okay? Vagy mindannyian játsszuk a meccset, vagy nem lesz semmi ebből a dologból, remélem világosan fogalmaztam. Még egy dolog, mielőtt a tartalomra térnék, úgy gondolom, hogy az a javaslat, melyet Diaz de Mera úr tett a néppárt nevében, hogy a Charlie Hebdo-val bármilyen kapcsolatot teremt, és hogy ezt el lehetett volna kerülni, hogyha lett volna európai PNR, ezt abszolút elutasítom, ez marhaság. Ezeket az embereket ismerték a titkosszolgálatok, úgyhogy nem mondják azt, hogyha lett volna már EU PNR, akkor hogyha ha lenyelte volna a, a másik oldal a dossziét korábban, akkor nem haltak volna meg az újságírók. Szerintem ez undorító. Így. Na most, a tartalmát, a javaslat tartalmát illetően frakcióm szerint van egy nagy átfogó prioritás, az nevezetesen, hogy tudjuk az információ megosztását elérni. Ugye az egy dolog, hogy összegyűjtünk egy csomó személyes adatot, de ha csak nem tudjuk megosztani tagállamok között, hatóságok között, akkor ennek nem sok teteje van. Hogyha 28 nemzeti silót tömnek meg adatokkal, abból nem lesz nagyobb biztonság. Tehát először is az információ cseréjét kell megszerveznünk, automatizált, kötelező információ cserére van szükség. A PNR adatok elemzése érdekében, és ha kell, és ahol szükséges, a nyers adatok cserére is. Van erről egy koherens javaslat, mi erőteljesen egységes PNR egység mellett törünk lányzsát, az pedig úgy alakulhatna a legjobban, hogyha rendelet és nem irányelv formájában jönne létre. Ennek részét meg lehet ugyan beszélni, de a rendelet fontossága lényegbe vágó. a hatályt illetően, meg a védzáradékokat illetően, mindezen elemek attól függenek majd, hogy milyen modell alapján áll föl a Passenger Information osztály, a hatályt illetően egy bűncselekmény lista határozza meg az európai PNR rendszer hatáját. El tudnám képzelni azt is, hogy kompromisszumra jutunk ebben, ám fontos az, hogy benne legyen a rendszerben a bűncselekmény lista felülvizsgálatának lehetősége. Hiszen a világ dinamikusan változik, és PNR rendszerrel még nincs tapasztalatunk, ezért fontos, hogy közelről figyelemmel kísérjük, hogy vajon a pénár valóban hozzájárul-e bűncselekmények megoldásához vagy megelőzéséhez. És előfordulhat, hogy egyes cselekményeket leveszünk a listáról, másokat ráteszünk később. A vénzáradékokról sokat most nem mondanék, ám fontos, hogy a tanács teljesítse az adatvédelmi irányelvben foglaltakat. Az EU-n belüli repülőjáratok és más ö, utazási móduszok tekintetében nem értek egyet a jelentéstevővel. Aztán egy kérdés, amelyet nem vetett föl Birgit Zippel a hozzászólásában, de tudom, hogy egyetértünk ebben, hogy az EU rendszert megcélzottan építsük fel, hogy elkerüljük a felesleges adatok gyűjtését és feldolgozását, és csak a, a retenciós időszakra korlátozódjon a működése. Azonnal ki kell takarni a PNR adatokat 30 nappal a határidő, határidő után törölni kell ezeket, aztán ha csak konkrét nyomozás nem használja őket. Ahhoz, hogy ezen a részlegben valóban dönteni tudjunk, meg kell kapjuk a bizottságtól azokat a válaszokat, amelyeket már számtalanszor kértünk. Két záró megjegyzés. Diaz de Mera úr azt mondta, hogy meg kell hallgassuk a tagállami kormányokat, meg parlamenteket ebben az ügyben. Szerintem fordítva van a dolog a politikában először álláspontot alakít ki az ember, és ha már megvan, akkor tárgyal az ember erről. Így megy, nem fordítva. Mert akkor különben nincs szükség ránk. Úgyhogy szerintem határozott meg, mit akarunk mi, és bár nem egyszerű ez, ahogy tevő is rámutatott, azért van lehetőség kompromisszumra. Szerintem van közös nevező egy sor dologban, vannak közös célok, nem azt mondom, hogy garantálható, hogy évvégére lezárjuk, de van rá lehetőség. És mindenki megtette a magáét, ez jó, de a siker attól függ persze, hogy minden politikai frakció megtegye a magáét, meg az összes Európai Uniós intézmény is. Köszönöm. Thank you very much, Sophia. Köszönöm. Sophie, Jan Albrecht következik. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Meg kell, hogy mondjam, hogy a kritikus megjegyzések nagy részét osztom én is. Diaz de Mera kollégám által akkor szeretnék kapcsolódni. Az a kifejezés, hogy az adatgyűjtés hiánya erőszakot és bűncselekményeket okoz, hát ez nem igaz ez a kijelentés. Az adatgyűjtéssel hogyan tudjuk megakadályozni azt, hogy valakiből bűnöző váljék, vagy hogy erőszakot követsen el. Ezt megelőzéssel lehet elérni úgy, hogy olyan társadalmat hoz létre az ember, ahol a bűncselekmények aránya alacsonyabb, elkövetési arány alacsonyabb, és ez nem adatgyűjtési tudomány, hanem szociál tehát társadalomtudomány. Tehát amikor a bűncselekmények számát próbáljuk csökkenteni, akkor a szociálpolitika eszközeit használjuk. Aztán hallottam olyan megjegyzéseket is, hogy a kiskapukat kihasználják, de hát egyetértek Birgit Cipellel, hogy most akkor ez mit is jelent pontosan a teljes mértékű lefedettségre van szükségünk? Hát akkor miért nem ö, gyűjtjük vagy tároljuk ezeket akár száz évig, tehát jó lenne tudni, hogy valaki mit csinált 20 évvel ezelőtt, hát ha annak befolyása van a jelenre, tehát akkor legyen teljes mértékű lefedettség. És aztán a vasúti utasoknak az adatait miért nem gyűjtjük össze? Én a Deutsche bahn felülhetek név nélkül. Én nem vagyok biztonsági, nem jelentek biztonsági fenyegetést, tehát felülhetnék, de akár autózhatnék is. És még, mégis akkor mi van az autó utasaival? Hát akkor most mindent lefegyünk, Hát tessék, még a bicikliket is ö, be lehetne bevonni, vagy a tömegközlekedési eszközöket. Hát akkor miért nem követünk mindent, hogy mindenki mit csinál az idő pillan- összes pillanatában? Hát ez lenne a cél, és pont ez az, amit az Európai Unió bírósága illegálisnak minősített, az adatmegőrzési irányelvvel kapcsolatos ítéletében tavaly áprilisban is. Ez már több mint egy éve volt, hogy a bíróság ennyire világosan elmondta, hogy a demokratikus jogállamiságon nyugvó társadalmakban, mint például az Európai Unióban és egy olyan tárgya, társadalomban, ahol a 7-es, 8-as cikke az alapjogi kartának védi a személyes adatokat, akkor az mindig nagyon veszélyes, amikor személyes adatok tárolásáról beszélünk, és mindig arányosan kell ezt elvégezni, valamilyen fajta kockázathoz vagy gyanúhoz arányosan viszonyosítva, viszonyítva, mert nem lehet mindenkiről minden adatot begyűjteni, ennél jobban kell tájékozódni, a kockázatokat felsorolni, és így tovább. És ez a hagyományos rendőri munka, ezen nyugszanak a jogállamiságban működő társadalmak, és az Egyesült Államokban ugyanez van, a, a, hogyha valakit átkutatnak, vagy a jogait lefoglalják, ahhoz is utasítás kell, tehát nem lehet csak úgy bárhova bemenni, és nem lehet csak úgy bármilyen adatot összegyűjteni. Úgyhogy ezt még el kellene mélyíteni. Ezt az irányelvet Ugye még azelőtt, erre az irányelvre még azelőtt született meg a javaslat, hogy az Európai Bíróság az adatvisszatartási adatmegőrzési irányelvvel kapcsolatban meghozta volna az ítéletét. Tehát itt nem szerepel semmifajta magyarázata annak, hogy mely járatok kockázatosak, mely régiók kockázatosak, vagy mely időpontok, időszakok kockázatosak, semmifajta magyarázat nem kell ahhoz sem, hogyha, hogy minden utasról profilt alkossanak. Ez automatikusan megtörténik örökre. Ez szerepel ebben az irányelvben. Minden utasról mindig elkészül a profilalkotás, örökre. Ez nem célzott, ez egyáltalán semmilyen feltételeket nem vesz figyelemben, és akkor nincs ezen semmi korlátozás az adatok megőrzésének az idejére vonatkozóan, nincs megszüntetési záradék, semmi nincsen, csak úgy döntünk, hogy tessék, mindenkinek az összes adatát örökre őrizgetjük. Ez, ez semmifajta célzott megközelítést nem tartalmaz, itt nem, szelek, nem vagyunk szelektívek. Hát akkor nézzük meg az Egyesült Államokat, az ö, hozzánk képest jobb irányban halad, mert ott valóban célzott intézkedésekről beszélnek, és megpróbálják ezeket a feltételeket legalább lefektetni, és azt mondják, hogy mi a gyanús személyekkel kapcsolatos adatokat szeretnénk összegyűjteni a kockázatos régiókban, kockázatos tevékenységeket folytató személyekről, és akár még a biztonsági szektorban dolgozókról is. Tehát ez nagyon világos visszajelzés és az nem megengedhető, az, az gyakorlatilag nem működik, hogy a teljesen ártatlan és egyáltalán nem gyanús személyek összes adatát összegyűjtjük. Ez rengeteg időt vesz igénybe, rengeteg energiát vesz igénybe, a személyzet, a titkosszolgálatok és rendőri személyzet ezeknek az adatoknak az elemzésére nagyon sok időt és energiát fordít, Hát, hogyha eredményeket akarunk letenni az asztalra, akkor célzottan kell fellépni, és azt hiszem botrányos, hogy a bizottság és a tanács nem változtatott egy piculányit sem a javaslatán, azután, hogy az Európai Bíróság meghozta az ítéletét tavaly áprilisban, gyakorlatilag figyelmen kívül hagyták az Európai Unió legmagasabb szintű bíróságának véleményét. Hát ez tiszta őrültség. És hogyha úgy gondolják, hogy az utas nyilvántartási adatok másak, eltérnek a személyes adatoktól, ami egyébként nem igaz, de hogyha úgy gondolják, hogy a PNR adatok másak, akkor ö, emlékezzenek arra, hogy a kanadai PNR ö, megállapodás tervezetet elküldték a bírósághoz, és megkérdezték, hogy a bíróságnak mi a véleménye az utas nyilvántartási adatokról és ezek arányos felhasználásáról. Hát akkor nem kellene ugyanezt megtenni itt is? Elküldeni a bíróságnak ezt, és megkérdezni, hogy mi a véleménye a bíróságnak erről, mielőtt nagyon gyorsan elfogadjuk ezt az egészet, és aztán majd megint kiderül arról, hogy ez a megoldás is használhatatlan. Tehát a célzott eljárásról mindenképpen szeretnék beszélni, mert csak akkor tudjuk a társadalom egyetértését megkapni, mert eddig a társadalom egyetértését nem sikerült adatmegőrzési kérdésekben megkapnunk, megosztja ez a társadalmat, és semmifajta hozzáadott értéket nem jelent egy ilyen megközelítés. Köszönöm. Rendben, mondja az elnök Wimberg asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a jelentéstevőnek is. Próbálok egy kicsit összeszedettebben fogalmazni. Az elhangzottak nagy részével egyetértek. Örülök ennek a fontos javaslatnak, és remélem mi hamarabb sikerül majd megegyeznünk. Még jobb lett volna, ha már tavaly elkészül ez az anyag, de tudom, hogy tudom, hogy az EU-n belül is, kívül is rengeteg bűnelkövető mozog, és újabb és újabb elgondolásaik vannak, nagyon invenciózusok, úgyhogy mi hamarabb meg kéne hozni ezt. Köszönöm Körkhop úrnak az eddig elvégzett kiváló munkát. Nem egyszerű a helyzet, mert a képviselők, a frakciók máshogy vélekednek, véleménykülönbségek vannak az árnyékjelentéstevők között, folyik a vita, hogy kompromisszumot próbálnak elérni, ugye majdnem 800 módosító van, Szerintem jól halad a dolog, de jó lenne ezt mi hamarabb lezárni. Aggaszt, hogy milyen hosszú ez a folyamat. Tehát egy szabályrendszert kéne megfogalmaznunk, amelyek értelmében az összes tagállam ugyanolyan információkat gyűjt és ugyanolyan információkat oszt meg, hiszen a súlyos bűncselekmények ellen így, lehet, ellen így lehet harcolni. Szerintem a PNR adatgyűjtésnek nem csak az EU-n kívülről és az EU-n kívülre menő gépeken kell, nem csak itt kell alkalmazni, hanem az Európai Unión belüli gépeken is. Mi hamarabb ezt meg kell oldani, a szeptember 11-i támadás óta tudjuk, hogy eh, mi folyik Európán belül és kívül, tehát jó lenne, hogyha mi hamarabb ennek eh, erre pontot tudnánk tanni. Szerintem emberi jog az, hogy mindenki a hazájában biztonságosan érezhesse, érezhesse magát, és ez most nem adott. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Még ketten iratkoztak fel a listára. Rivo dalon, asszony az első. Merci, président. Köszönöm szépen. Én magam is jutottam be módosítókat, és ezzel azt szeretném elmondani, hogy a magán és charter járatokat is be kell vonni a hatályba. Sok járat ezek közül a kiemelten kockázatos zónákba utazik, tehát nem csak a szokásos szállítókra kell odafigyelni. Szerintem a súlyos bűncselekmények esetében nem csak a határokon átnyúló bűncselekményeket kell üldözni, hanem az összes, tehát ezekre mind vonatkozon. Nem feltétel az, hogy a határokon átnyúljon az a bűncselekmény. Elég, hogyha súlyos. Nagyon fontos az tehát, hogy fölgöngyölítsük a szervezett bűnözés megnyilvánulásait a határokon belül is. Számos módosítót nyújtottam be, hogy adatvédelmi kérdéseket vessek fel, ezeket még jobban, még szigorúban kell megvalósítani. És nagyon fontosnak tartom azt, hogy a rassz, mint kategória ne merüljön föl az adatgyűjtésbe. Szerintem mindannyian egy raszba, raszba tartozunk, úgyhogy ennek nem szabad megjelenni az adatgyűjtésben. Fontosnak tartom, hogy az alapjogokat figyelembe vegye az adatgyűjtés, illetve arányos is legyen, és ezzel méltó harcot fogunk majd tudni folytatni a szervezett bűnözés ellen. Köszönöm, Guillaume asszony következik. Köszönöm. Egyetértek Szofival, de egy kicsit más stílusban. Furcsának tartom, hogy hozzászólt, mindegy. De annyit elért, hogy hatásos interpellációt tartott. A német sajtóban egyébként olvashattuk ezt a cikket, ezt mások is említették, de mi itt parlamenti képviselők vagyunk, meg fogalmazhatjuk a véleményünket, de a mi véleményünk csak az egyik európai intézmény véleménye. Négy dolog ban szeretnék hozzászólni, itt módosítókat is nyújtottam be. Az európai dimenzió ki ö, teljesítése, tehát harmonizációs faktornak is kell, hogy, faktor is kell, hogy legyen ez az irányelv. Van egy központosított rendszer, de fontosnak tartom, hogy a kritériumok közösek legyenek, harmonizáltak, ezeket felügyelni kell. A második téma a garanciák javítása, informálni, tájékoztatni kell az utasokat is. Az utasokról szóló adatok vagy regisztereknek világosnak kell lenni, illetve nagyon fontosnak tartom a kockázatelemzést is ebben a témában. Harmadik dolog, célzottan meg kell állapítani, hogy mik az érzékeny adatok, és az általános megjegyzéses rubrikát szerintem törölni kell az adatokból. Ezen javaslattal kapcsolatban, mint sokszor máskor is, csak nem kizárólag a kvantitatív adatokról beszélünk. De szeretném, hogyha a bizottság a kvalitatív adatgyűjtést is megtárgyalná, tehát plusz kritériumok kellenek, amikor felülvizsgáljuk ezt a kérdést. Elnök, köszönöm. Most, ha még van egy kis időnk, akkor a tanácsot és a bizottságot is meghallgatnám. A bizottság valószínűleg nem tud mindenre válaszolni. Sophie kérdésére biztos nem, ez annyira nem meglepő. De jó lenne, ha erre a vitára legalább valamilyen módon reagálna. Tanács? A tanács mondaná valamit? Uh, thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. A tanács, illetve az elnökség részéről csak azt tudom hangsúlyozni újra e helyt, hogy nagy fontosságot tulajdonunk ügynek, és üdvözlőjük az Európai Parlament azon vállalását, hogy előre viszi ezt a témadossziét, és reméljük, hogy korábban is megfogalmazták, elmondták, hogy hamarosan szavazásra kerül sor. A tanács továbbra is elkötelezett amellett, hogy a lehető leghamarabb megállapodás jön létre, hogy már ma is elhangzott az ülésen, fontos intézmények is vállalják ezt a dolgot. A tanács hisz abban, hogy nagyon fontos, sőt szükséges, hogy erős, eredményes PNR legyen, és ez feltételezi az Európai Parlamenttel való párbeszédet, reméljük, hogy ezt a célt elérjük. Felmerült egy kérdés a védelmi csomaggal kapcsolatban. A tanács jól tudja, mennyire fontos ez a csomag és határozottan folytatjuk az e felé való mozgást. Köszönöm, hogy meghagytam a szót. Okay, thank you. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság részéről kíván ja, valaki kommentálni? Köszönöm szépen, elnök úr. Jelentéstevő úr egyben. Világos, hogy ehelyt nem tudunk részletek bebocsátkozni, ám nagyra értékeljük a jelentést, meg az, lesz alkalom majd arra, hogy részesebben válaszoljunk. Én Hetfeld asszony utalt rá, hogy a bizottság válaszolt február 11-én az Európai Parlament állásfoglására. Ezt a levelet elküldtük önnek február 11-én mely meghatározta azokat az elemeket, amelyeket az Európai Bizottság válaszként válasznak gondolt. Aztán márciusban Enhetfeld asszony és Wikström asszony is levelet írt nekünk, erre nem sokára válaszolunk. Andropoulos biztos már írja levelét, szerintem a hétvégéig megkapják. Nagyon részletes kérdések listáját küldték meg nekünk, bizonyan emlékeznek rá, hogy az Európai Bizottság két rendezvényt szervezett, az egyiket a parlament kérésére, a másikat a saját kezdeményezésére, annak érdekében, hogy segítsük az európai parlamenteket, képviselőket a tájékozódásban nemzeti szakértők bekapcsolásával is. A nemzeti szakértők szóbeli válaszai jó részt válaszoltak a kérdésben feltett kérdésekre, és szerintünk ez lehetővé tette a dolog megfelelő értékelését. Természetesen az információ érzékeny volt, emiatt a bizottság nem kiegészítheti ki azokat az indoklásokat, amelyeket a tagállamok szakértői megadtak. Ezen a rendezvényen ott voltak a parlamenti képviselők és asszisztenseik is, és itt minden információ elhangzott, amit a nemzeti szakértők nekünk továbbadtak, és a tisztelt parlamenti képviselők irodái is megkapták azt, mindazt az információt, amely megosztásra került ezeken az üléseken. Még két szó az arányosság és a szükségszerűség elvéről. Világos, hogy az arányosság elvét az adatvédelmi vízárdékokhoz kell kapcsolni, amelyeket a PNR, PNR megállapít. Úgyhogy PNR által okozott, adatgyűjtés által okozott alapjogi sérelmeket mindig minden esetben alaposan meg kell indokolni. Ez biztosított. Ahogy a szakértői üléseken is többször elhangzott, a PNR adatok feldolgozása csak a gyanúsított beazonosítására, vagy nyomozás lefolytatására alkalmazható. PNR adatok általában más adatokkal összekapcsolva dolgoznak fel, amelyekkel a rendvédelmi szervek bírnak. Így aztán nagyon nehéz különválasztani azokat az eseteket, amikor a PNR feldolgozása lett volna az egyetlen eszköz a nyomozás előmozítására, terrorizmus vagy más súlyos határon átnyúló bűncselekmény gyanúja esetén, Avamopoulos biztos úr, mint mondottam, válaszol a levelükre, és ahogy mondottam, ez év, a hét vége előtt megérkezik önökhöz. Köszönöm szépen. Igen, látom a kezét, Szofi, az arányosság és szükségszerűség elve alapján. Most mondta, a, a, mondták, hogy kap majd egy levelet a biztonságtól. Kérem, hogy a válasz is arányos legyen, egy perces mondjuk kevesebb is lehet. Azt várom, Uram, hogy pontos válaszokat adnak a pontos kérdéseimre. Az elmúlt 11 évben, mióta ebben a témában dolgozom, soha nem kaptam precíz választ. Tehát ha azt írják nekem, hogy a, a föld gömbölyű, az helyén való, de nem válaszolja meg a kérdésemet. Tehát ha nem kapok választ a kérdésemre, akkor nem érzem kötelezőnek azt a vállásomat, hogy dolgozom ezen az anyagon. Ez adok-kapok. Ha komoly válaszra, komoly kérdésre komoly választ kapok, az rendben van, egyes bősebben nem működik a dolog. I'm just clarifying the point about... Galileo írta meg ezt a földről, majd elküldöm a levelét önnek. Köszönöm minden hozzászólónak azt hiszem, mint tevő összefoglalhatom a dolgot, ám mégsem teszem, mert inkább az önök véleményét volt fontos, hogy meghallgassuk, meghallgattuk a tanács a bizottság válaszait is. Mindenki számára szeretném világosra tenni, aki felszólalt, hogy továbbra is megteszek mindent annak érdekében, hogy közvetítsem, moderáljam ezt az eszmecserét és vitát, és próbálják olyan kompromisszumokat találni, amely a lehető legtöbbeket kielégít valamiképp. Vannak itt aggályok, én is osztom ezeket, három és fél éve folyik ez a dolog. Nem éppen, még talán nem, még, még nem csúcsidő ez, de lassan rekordot döntünk itt a parlamentben. Haladni haladunk ugyan, nem olyan gyorsan talán, mint sokan szeretnék, de hogy én látom, jelentős tevőként igyekszem meghallgatni a véleményeket, erre törekszem. A plenárisan meghatározott határidő keretek között. Remélem a fő frakciók, sőt az összes frakció segít majd ennek elérésében, nagyon hálás lennék ezért. Köszönöm a vitát, megyünk a következő napi rendi pontra. Which is? Mely nem más, Nyolcas naprendi pont, mandátum az EU-Mexikó PNR. Nem, nem, nem PNR lesz ez, hanem más. Tehát, hogy a, a bizottság tájékoztat bennünket, Mexikó 2012. november óta bír PNR szabályozással minden Mexikóból Mexikóba tartó légiárat utas adatainak átadására. Mexikó kinyilvántotta, Kérem, ha felfüggesztenék a fecsegést, tehát Mexikó kinyilvánította, hogy csak az EU járatok nem adnak át a mexikói hatóságoknak utasadatokat. Ám, tehát mivel mexikói jogszabályok nem léptek illetve az EU légjáratok felé, több alkalommal elhalasztották emiatt a büntetések kirovását. A mexikói hatóságok az év elején világosítették, hogy a pénáradatok átadásának utolsó határideje 2015. április 1-e. Avramopoulos biztos az áprilisi plenárison elmondta, hogy a mexikói hatóság hajlandó volt elhalasztani ez év júliusáig a határidőt, fel, azzal a feltétellel, hogy az EU formális tárgyalás kezd a megállapodás érdekében. Ezért a tanástól kért felhatalmazást a bizottság, hogy a formális tárgyalásokat vége, lefolytassa az EU nevében Mexikóval. Ám a biztos azt is kimondta, hogy a PNR tárgyalások Mexikóval nem lezárhatóak addig, amíg a Kanadával kötött tervezettel kapcsolatban az Európai Bíróság nem dönt. És a mexikóiak is tudják, hogy ez a helyzet. Némi magyarázat érdekében most az Európai Bizottságnak adom meg a szót, hogy tájékoztasson bennünket a helyzet állásáról, hogy a bizottsági a szó megint. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, hogy meghívtak bennünket, hogy tájékoztassunk önöket. Jó alkalom ez arra, hogy megerősítsem, hogy a bizottság, ahogy kérték, döntött abban, hogy mandátumot kér a tanácstól, a Mexikóval folytatódó PNR tárgyalásokra. Mindig elkötelezett hívei voltunk a PNR adatok átadása rendezésének az EU és Mexikó közötti légjáratok vonatkozásában. Mint tudják, Mexikóban 12. november óta van erre vonatkozó jogszabály, mely minden Mexikóba vagy Mexikóból repülő járattól megköveteli a PNR adatok átadását. Onnantól kezdve azok a légjáratok, amelyek nem adnak át adatokat, büntethetők. Ám a mexikai jogszabály az EU forgalom vonatkozásában nem lépett még életbe, és csak ránk vonatkozik, mert a bizottság arra kérte Mexikót, hogy halassza el a büntetések kirovásának kötelezettséget. Sikerrel jártunk több alkalommal a halasztásban, ám legutoljára Mexikó világosá tette, hogy a pénzadatok átadásának határideje, legutolsó határideje ez év április első. És politikai jelzés. Mi kértük, hogy halasszák el. Plus biztos úr folyamatosan kapcsolatban van a mexikói hatóságokkal, és volt az elmúlt hónapokban, különösen március vége felé, hogy kieszközölje a határidő eltalását, és a biztos úr tájékoztatta Mexikót arról, hogy a biztosok kollégiuma felkéri a tanácsot arra, hogy mandátumot adjon nekik. Ennek fényében július elsőre volt hajlandó Mexikó kitolni a végső határidőt. Ezt követően a bizottság ajánlásokat küldött a tanácsnak arra, hogy formálisan nyissuk meg a tárgyalásokat Mexikóval. A mandátum kéremről vonatkozó javaslatot üdvözölte Mexikó, és ennek fényében tudta kieszközölni a biztos a halasztást. Az ajánlás megköti a kezünket, részleteit nem mondom most el, ám a bizottság ajánlása nagy vonalakban követi a korábbi PNR tárgyalások megításának mandátumát, illetve a 2010-es kommunikét tartalmát valamint irányadó volt számunkra az Európai Parlament 2010-es állásfoglalása is, meg a bírós, Európai Bíróság adat visszatartás irányelvre vonatkozó döntése. Ahogy elmondottam már, a bizottság világos vállalást tett arra, hogy letárgyalja a dolgot, érvényesítve az Európai Bíróság a Kanadával kötött PNR tervezetre vonatkozó döntését, és a mexikói hatóság számára világosítottuk, hogy a PNR megállapodásra vonatkozó tárgyalás Mexikóval nem zárható le, azelőtt, hogy az Európai Bíróság hivatalosan ki nem adja a kanadai tervezetről vonatkozó döntését. Mindez vonatkozik minden más harmadik országra is persze, amely PNR adatokat kérne az EU-tól. Következő lépés az, hogy a tanács vizsgálja az ajánlásokat, majd lezárva a munkáját, azt várjuk, hogy döntés születik nem sokára, Téve, hogy a tanács felruház bennünket, tárgyalási mandátummal a bizottság a lehető leghamarabb elindítja ezeket, terveink szerint július elején, és a bizottság el van kötelezve amellett, hogy folyamatosan tájékoztatja a Libe Bizottságot a tárgyalás menetéről, meg ha bármilyen kérdés van, arra válaszol. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm. Hárman szeretnének még hozzászólni. Intfeld asszony az első. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a bizottságnak ezt a beszámolót. Örülök, hogy valami végre történik. Nem tudom, hogy mi tartott évekig az, hogy a bizottság elkezdjen a mexikói tárgyalni. A néppárt az imént kritizált minket azért, mert a PNR ügyben ilyen lassúak vagyunk. Én már évek óta, hosszú évek óta kérdezem, hogy mi a helyzet harmadik országokkal. Van itt három oldal előttem, Ebben összefoglaltam, hogy milyen kérdéseket tettem fel a bizottság, milyen leveleket írtam, nem csak Mexikó ügyében, hanem Japán, Oroszország, Dél-Korea, az Egyesült Arab Emírség, Katar, Ma- Malázia és Dél-Afrika ügyében. Japán azt mondta, hogy hát többet már nem várnánk, elkezdjük a PNR adatok gyűjtését, Iato, Iate azt kéri a légiszállítóktól, hogy ezt fogadják el, és ez nem felel meg az EU-s szabályoknak. Képtelen vagyok felfogni, hogy a bizottság miért nem iparkodik. Mi, mi, mi akadályozza önöket? Miért nem tárgyalnak Japánnal? Vagy ott van Dél-Korea. Dél-Korea könyörgött az Európai Bizottságnak, hogy kezdjék már a tárgyalást, és erre senki nem kényszeríti őket mert ez a mi érdekeinket védi, nem az övéket. Mi a baj? Örülök, hogy Mexikó ügyeben valami azért történik. Reméljük, jó lesz a vége. De mi van a többi országgal? Oroszország, Katar, Egyesült Arab Emírség. Ezek nem mind barátságos demokráciák, ahol az adatvédelmi szabályok olyanok, mint a miénk. Miért nem tesz valamit a bizottság? Mikor kezdik meg ezek az országokkal a tárgyalást? Meddig fogják a mi adatainkat átadni ezeknek az országoknak mindenféle védelem nélkül, ugyanis jelenleg ez a helyzet. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Egy korábbi napirendi ponttal kapcsolatban van egy olyan kiadvány, amely 1850-ben született meg, ez egy olyan kiadvány, amely azoknak szólt, akik úgy gondolják, hogy a föld lapos érdekes lehet ez a jelenlegi eset szempontjából, és Diaz Demére úr következik. Nem kritizálom a kollégákat, tiszteleteljesen végighallgatom a kollégákat, és tanulok tőlük de jó lenne, hogyha ők is tiszteleteisen végighallgatnának engem, és tudjanak megkülönböztetni dolgokat, mikor beszélek egyes szem, egyes, első szem egyes szemében, és mikor beszélek arról, hogy mit tett a francia nemzetgyűlés, de egy veszőt sem szeretnék változtatni azon, amin az, imént, amin az imént mondtam, hanem kiállok mellette. Nézzük, mit mond a bizottság. Többször elhangzott, hogy a mexikói kormány júli, adott, a mexikói kormány által adott plusz idő július 1 lejel. A 18-as cikk az Európai Unió működésről szóló szerződésben kimondja azt, hogy a tárgyalási mandátum esetében a tanács egy határozaton keresztül vagy megadja, vagy nem adja meg ezt a mandátumot a bizottságnak. Valószínűleg a következő fog történni. Nézzék meg, hogy milyen határidőkkel dolgozunk. Június 9-én a koreperben megtárgyalják ezt a kérdést. Reméljük, mondom, reméljük, hogy ezt 23-án, június 23-án a belügyi tanács elfogadja. De van itt egy aggasztó dolog, ezért mondtam, hogy mondtam is kétszer azt, hogy reméljük. Kétségek merültek fel a tanácson belül, hogy megfelelő-e a jogi alap. A 21-es és 22-es jegyzőkönyv szól erről. Dánia, Írország és az Egyesült Királyság esetét vázolják fel ezek a jegyzőkönyvek. Mint ahogy említettem, számunkra ez egy rendkívül fontos dolog, és a frakció számára is. Nem értem, miért van ez a rövid határidő, és ez mennyiben segít a kérdéses jogalap megállapítása. Nem hiszem, hogy rövid alatt ezt meg lehet oldani. De ha mégis, akkor a tanács, illetve akkor a bizottság megkapna a tanácstól a tárgyalási mandátumot. Na most figyeljenek, ezt már elmondtam a plenárison is. Járatonként 30 ezer dolláros a, bír, bíró, a bírság. Az Ibériát arról tájékoztatták, hogy járatonként 6 utas esetében járnának el. Ez azt jelenti, hogy évente az Ibériának 320 ezer eurójába kerülne az, az egyezmény hiánya, hiszen napi két járatuk van Mexikóba, évente ez 17 millió euró. Úgyhogy vannak itt kérdéses dolgok. Mi hamarabb mi hamarabb el kéne dönteni, hogy megfelelő a jó, jogalap, kevés napunk van erre, és utána ugye ez a kérdés aztán mehet tovább a tanácsba. Köszönöm. Köszönöm szépen, asszony. Szeretnék egy teljesen más megközelítést alkalmazni, és feltenni a kérdést, egyáltalán miért tárgyalunk Mexikóval PNR témában? Mert Mexikó úgy döntött, Mexikónak kellnek az adataink. Tehát ezek szerint mindenkivel tárgyalunk, aki akarja az adatainkat. Oroszország, Észak-Korea, mindenki megkaphatja az adatainkat, ha ki, ha akarja. Ha meg nem kötünk megállapodást, akkor azt mondják erre, és úgyis megkapják az adatokat az európai jogszabály ellenére. Miért kapják meg az adatokat? Azért, mert bizonyos gazdasági érdekek fontosabbak számunkra, mint az a kérdés, hogy mi történik állampolgáraink adataiba, Maxikóban, Észak-Koreában vagy az ég tudja hol történik. Erről viszont beszélnünk kell. Nem arról, hogy most ez a megállapodás létre vagy sem, hanem arról, hogy mi is történik voltak éppen. El kell tudjuk magyarázni az állampolgárnak, mi történik, és miért nem emeljük fel a kezünket akkor, amikor illegálisan adnak át adatokat. Ez itt a lényegi kérdés, ezt kell feltegyük magunknak, és erre kell válaszolni. Én nem vagyok, nem nagyon bízom abban, hogyha megnézem, mi jelentéseket kap az ember Mexikóból, hogy Mexikó olyan állam lenne, ahol aztán tisztességesen, demokratikus módon a, működik a rendőrség és a bíróság, és lehet bízni abban, hogy nem megy majd félre semmi az adatokkal. Ez bizony lényegi kérdés, ezzel foglalkoznunk kell, azon túl, hogy most itt az eljárás jó vagy rossz. Egyébként köszönöm a bizottságnak, hogy készen áll arra, hogy megint még egyszer tájékoztasson bennünket a dolgok álláselős menetéről. Ele, mondjuk az ellenkezője nehéz volna elképzelhető, úgyhogy köszönjük, hogy egy magától értető dolgot így kiemelnek. Hát az Európai Unió, ha hangsúlyt fektet arra, hogy ahogy a tagállamaink demokráciák, a jogállamiság egyében működnek, védik az emberi jogokat és a magánszférát, ezt mondjuk, ám sokszor az a benyomásom, hogy ez szépen hangzik, de a gyakorlatban szívesen eladjuk bagóért ezeket az értékeket, ha a gazdaság érdek úgy kívánja. Very much, thank you. Um, Köszönöm szépen, Jan Albrecht. Köszönöm. Hát azt hiszem nem nehéz becsatlakozni a, az eszmecserébe. Az utas nyilvántartással kapcsolatos megállapodás, hogy az megszületett Ausztráliával, az USA-val, Kanadával, és a bíróság ítélete az adatmegőrzési irányelvről nagyon világos. Utasnyilvántartási adatok tömegének az átadása nem felel meg az Karta 7-es és 8-as cikkének. Úgyhogy nem hiszem, hogy még több ilyen megállapodást jóvá kellene hagynunk, hanem inkább az előzőeket kellene felülvizsgálnunk. Ezért nagyon jó, hogy ennek a háznak a többsége arra szavazott, hogy ezt a megállapodást küldjük el a bíróságnak véleményezésre. Jogilag nagyon stabil kereteket kell teremteni az utas nyilvántartási adatok átadására. Azt is szeretném elmondani, hogy elég furcsának tűnik az, hogy mi itt erről beszélünk, és az EU nyilvántartási irányelvben mondjuk a tagállamok nem osztanak meg egymás között mindent, miközben a világ összes államával megosztunk minden adatot, amely szankciókkal fenyeget bennünket, hogyha nem tesszük ezt meg. Úgyhogy ez egy kicsit furcsa, furcsa helyzetet teremt, fogalmazzunk világosan, és mondjuk el, hogy nem így akarunk eljárni, leszeretnénk szűkíteni, és az elemzés eredményét szeretnénk a partnereinkkel megosztani. Igenis, meg ezt eldönthetjük, hiszen demokráciákkal működünk partnerségben, vannak olyan társadalmak, amelyek viszont nem jogállamiságban nyugszanak, és én például ezt Mexikóra gondoltam. Elnök úr, kérdezem, hogy a bizottság röviden kíván-e nyilatkozni. Igen, köszönöm elnök úr, reagálok röviden, válaszolok az érintett képviselőnek, képviselőknek. Intvelt asszony, említettem a hozzászólásomban, hogy Mexikó jogszabálya 2012. novemberben lépett életbe, és 2013 elején a mexikói hatóságok kerestek meg bennünket, és akkor beindult a szakmai párbeszéd annak érdekében, hogy a mexikói jogszabályt jobban értsük. Elküldtük a kérdőívet Mexikónak, ez egy szokásos eljárás, amikor az érintett országtól információt kérünk, annak érdekében, hogy megtudjuk, hogy mi a standard eljárás, mi az adatvédelmi jogszabály, náluk, és így tovább. Ez persze időt vesz igénybe, el is utaztunk Mexikóba, jó magam is, és a mexikói hatóságok is ellátogattak hozzánk, tehát ez mind-mind időt vett igénybe, ami alatt a szükséges információkra szert tettünk, és így lehet megfelelő mandátumot kérni megbízást kérni. Ami pedig a bizottság felépésének az időzítését illeti. A többi ország esetében teljesen nyilvánvaló, hogy a horizontális megközelítést teljes mértékben támogatjuk, és meg is említjük az Európai Biztonsági Agendát, a horizontális megközelítésen dolgozunk, amely oda vezetett, hogy a tanácsnak és az Európai Parlamentnek egy konkrét mintát, megállapodás mintát javasolunk, de Kanadával kapcsolatban ugye szükséges azt is tudni, hogy mi az Európai Bíróság álláspontja, mert így lehet beazonosítani azokat a feltételeket, amelyeket a harmadik országokkal szemben szabhatunk. Tehát erről többet mondjunk. Azt mondják, hogy igen, ez az Európai Unió érdeke, a utas nyilvántartás odafigyelni, de ö, nem kell mindent megadni. A 95-ös irányelv 25-ös cikkének értekében nemzetközi megállapodásra van szükség a lefedettség ö, meghatározásában, illetve az adatvédelem ö, megállapításához egyébként illegális az eljárás, és ezért szeretnénk a megállapodást megkötni. Díaz de Mera kollégának válaszolom, hogy szeretném megerősíteni, hogy az Európai Bizottság ajánlása az valóban a 218-as cikken alapult. Tehát a 218-as cikk volt a jogalap, ezt tettük le az asztalra a tanácsnál is. Most aztán majd a tanács dönt, válaszol erre a kérdés, kérésre, úgyhogy most nem tudok itt a tanács nevében szólni, csak azt elmondani, hogy mi pontosan tudjuk, hogy milyen következmények kész, milyen következményei lehetnek annak, hogyha késleltetik ezt de azt is tudjuk, hogy mi a kockázata annak, hogyha a személyes adatokat úgy adják át, hogy nincsen meg a nemzetközi megállapodás, amely valami fajta keretet teremtene mindenhez. Végül pedig Cipel asszonynak válaszolom, hogy igen, egyetértek, Nyilván szuverén országokról van szó, Mexikó is szuverén ország, és a saját jogszabályait alkalmazni kívánja. Az Európai Uniónak nem stratégiai partnere, ezért szükséges a megállapodás, azért, hogy elkerüljük, hogy a különböző tagállamok egyesével kezdjenek megállapodásokat kötni vele, mindenki a saját szakállára, és aztán az adataikat így átküldözgetni, mert akkor az adatok nem lesznek a megfelelő biztonságban átadva. Azt mondta a bizottság képviselője, hogy a tanács nevében nem fog szólni. Nem kötelező de ha kíván szólni a tanács, akkor szívesen megadom a szót. Köszönöm, elnök úr. Rövid leszek, csak tájékoztatom önöket. Csak megerősíthetem, hogy a tagállamok már egy ideje kérik ezt a fajta, kérnek egy ilyen fajta tárgyalási megbízást, ahogy a bizottság is ugye kérte, hogy a mexikói oldalról halasszák el a szankciókat. Szeretném még elismételni azt is, hogy a tanács a, és a tagállamok tisztában vannak azzal, hogy mennyire szorít bennünket az idő, illetve hogy milyen következményei lehetnének annak, hogyha nem születik megállapodás. Üdvözöljük a bizottság tervezetét, és azonnal el is kezdte a tanács az előkészületi testületekben ennek a vizsgálatát. Lehető, a lehető leggyorsabban fogunk igyekezni megállapodni a bizottság javaslatával kapcsolatban. Természetesen tiszteletben kell tartán, tartani a tanács saját belső eljárásait, a szerződéseket, és így tovább. Az elnökség annyit ígérhet, hogy azt ígérjük meg, hogy június 1 előtt próbálunk döntésre jutni, és a mexikói oldalt is tájékoztattuk erről a határidőről. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és köszönöm mindenkinek, aki előadott, vagy pedig hozzászólt. Ezzel befejeztük a napi rendünket, és délután három órakor folytatjuk, meg felfüggesztem az ülést.